Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und die Ausschusssitzung. Tehát akkor javaslom, hogy folytassuk a munkát, megnyitom bizottság ülésünket, hiszen a ebéd után most kipihentük magunkat, és egy vendégünk is van ma délutánra, mégpedig a Ciprusi Mezőgazdasági Környezetvédelmi és Természeti Erőforrásokért felelős minisztere Ciprusnak, Sofoclis Aletraris úr, aki eljött hozzánk, és most tanácskozott az informális tanács, és innen nagy örömmel várhatjuk a híreket, hiszen konkrét pontokban is sikerült egyeztetni, és a tanácsi elnökség részéről elmondhatjuk, hogy Aletráris úr szakember, aki a tanácsi elnökséget nem csak a dél-európai államok részéről, hanem a vízminőség természetesen teljes Európát és nem polgárunkat érinti, hiszen a vízkeret eh, irányelvet elfogadtuk egész Európára, és volt még egy pont, amit megvitattak, mégpedig, hogy hogyan szeretnénk a klímaváltozás területén igazi előrelépést és koordinációt elérni, és hogy hogyan szeretnénk mindezt finanszírozni, mert hát tudjuk, hogy pénzben nincs barátság, ha bár tudjuk, hogy európai szinten pont ott kezdődik az igazi barátság, de hát éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy a miniszter úr itt meglátogatott bennünket, itt a bizottságunkban. Szívvel üdvözöljük, és üdvözöljük a jövendőbeli hat hónap alatt, és gratulálunk már most a ciprusi tanácsi elnökséghez. Önné a szó, miniszter úr, parancsoljon. Kirie Proedre, Eldima Melli, Elnök úr, Hölgyeim és uraim! Azért vagyok itt, mert egyrészt a parlament az egyik pillére a tagállamok struktúrájának, a különböző intézményeknek, a jogalkotásoknak, illetve a politikáknak, amelyek meghatározzák az Európai Uniót, Ahogyan az elnök úr elmondta, a közösségi módszer, tehát az, hogy viták és tárgyalások kontextusában igyekeznek megoldani a nézetkülönbségeket, ez határozza meg az Európai Uniót és annak politikáit. Eljöttem ma önökhöz, mégpedig egy olyan országból, ahol a demokratikus intézmények, a, a hatalmi ágak megosztása kiválóan működik ahol a politikai rendszer és a választmány is úgy áll össze, hogy párbeszéden keresztül, kompromisszumok mentén, nyilván nem alapelvekről van itt most szó, hogyha vitát emlegetek, de hogy a végrehajtás és maga a jogalkotás is olyan politikákban olt formát, és olyan módon sikerül jogi aktusokat előterjeszteni, amelyek a polgárok elvárásainak megfelelnek. Megköszönném önöknek az alkalmat, hogy itt lehetek önök között, és szerettem volna önöket tájékoztatni, de meghallgatni is a véleményüket. Méghozzá egy nagyon fontos témában, legalábbis a ciprusi elnökség szempontjából fontos témában, miről van szó, az környezetről, a környezet védelméről, hiszen a közösségi vívmányok Európát tulajdonképpen a fenntartható fejlődés felé irányítják. Ennél fogva nagyon fontos az, hogy a koherencia és a kompatibilitása a gazdasági és pénzügyi politikáknak meglegyen a környezetvédelmi politikával, amely elsősorban a fenntartható fejlődésre irányul. Ezeknek az összhangja nagyon fontos. A ciprusi elnökség igyekszik majd biztosítani azt, hogy a mai prioritásaink, amelyek elsősorban a rövid távú fellépésekre irányulnak, a gazdasági és környezetvédelmi kérdésekben ne ássák alá a jövőbeni lehetőségeinket, hiszen ez a mostani válság is egyfajta esély az új politikákra, amelyeknek középpontjával az ember és a környezete áll. Ezzel egy általánosan érvényes stratégiát kell elképzelniünk, amely 2013-ig tart. Alapvető célkitőzés, ugye a greening, mint szemeszter, aztán az éves növekedési felmérés, amelynek eredményeit novemberben fog előtárni majd a bizottság. A környezetvédelmi miniszterek decemberi napirendjén szerepel majd egy vita erről a témáról is. A négy legfontosabb prioritása a ciprusi elnökségnek az, hogy egy hatékonyabb és fenntarthatóbb Európát sikerüljön kialakítanunk. Ugye drámai következményei voltak egy állandóan változó környezetben, a gazdasági instabilitás itt megemlítendő, és ez is arra mutatott rá, hogy mennyire fontos az összefogás a közös fejlődés érdekében. A közös vízió, még ha az európai elvárásoknak nem is teljesen felelt meg ez a Riói konferencia, amelyen ez kialakításra került, mégis azt húzta alá, hogy a fenntartató fejlődést kell középpontba állítani a nemzeti, regionális és globális prioritásoknál. Közös kihívás tehát számunkra az, hogy a kialkudott és megállapodott célkitűzéseket közösen megvalósítsuk, annak érdekében, hogy a zöld gazdaság, a fenntartható fejlődés és az egészség visszaszorítása sikerülhessen. A Riói konferencia eredményeit majd a miniszterek tanácsán megvitatjuk, annak érdekében, hogy következtetéseket vonhassunk le és hagyassunk jóvá miközben az Európai Unió prioritásait is megfogalmazzuk. Nemzetközi szintéren az a cél, itt a hat hónapos soros elnökségünk alatt, hogy New Yorkban egy ütemterv kerülhessen megvalósításra. Az Európai Unió integrálására a különböző tárgyalási fordulókba, és nagyon fontos az is, hogy mi is hozzájáruljunk a fenntartható fejlődés és növekedés kialakításába, főleg, hogyha annak az intézményi kereteinek a kialakítására gondolok. Az EU-nak úttörő szerepet kell vállalnia, példát kell statuálnia, amikor a környezeti válságokat kívánjuk visszaszorítani. A ciprusi elnökség kísérletet fog tenni arra, hogy az Európai Uniót megfelelően képviselje az a nemzetközi fórumokon és konferenciákon. Ami a környezetvédelmet illeti, nos ezen a területen nagy hangsúlyt fektetünk a vizek védelmére és a klímaváltozásra is. Bár nyilván a vízre szükség van az emberiség egészsége szempontjából is a fenntartható fejlődés szempontjából is, nagyon sok veszély fenyegeti az európai vizeket. A klímaváltozás, azt gondolom, hogy mindannyian tudják, az egyensúlyt kibillentette a medréből, és az Európai Uniós politikai törekvések dacára a vizes erőforrásoknak a hatékony felhasználása tekintetében még nagyon sokat teendünk. Azt tudjuk, hogy jelenleg az Európai Bizottság előkészíti a víz mint erőforrás hatékony felhasználására vonatkozó dokumentumát és stratégiáját, és a különböző politikákat, az ebbe az irányba mutató politikákat is most alakítja ki. A magunk részéről mindent meg fogunk tenni, hogy javaslatot terjeszhessünk elő a miniszterek tanácsán, amelyekből utána megint következtetéseket vonhatunk le. Éppen most került megrendezésre Lefkoziában, Nikóziában a hétvégén az informális tanács. Én szerettem volna megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a szakbizottságuk elnökének a hozzászólásáért, és azt is elmondhatom, hogy novemberben meg kerül majd egy konferencia, amelyen elő fogják vezetni, be fogják mutatni ezt a tervet. Bízunk abban, hogy megegyezésre jutunk majd a feladatok listáját tekintve, illetve annak tekintetében, hogy mit jelent a vízgazdálkodás, mik a prioritások. Szeretnénk minél hamarabb az e- a parlamenttel megegyezésre jutni, akár első olvasatban. Informális kapcsolatokat is felvettünk már ezzel kapcsolatban, és hogyha úgy tűnik, hogy nem lesz megvalósítható ebben a körben a megállapodás, akkor majd decemberben remélhetőleg sikerül lesz lezárnunk. Rátérnék most a klímaváltozásra, annak kihatásaira, következményeire, amelyeknek olyan messzire nyúló kihatásai vannak, amelyeket az emberiség még nem élt meg története során. Dániától vettük át ugye a stafétát a Doha felé vezető úton, és mindent meg fogunk tenni, ami erőnkből telik, hogy sikerre vigyük ezt a konferenciát. Októberben következtetéseket fog előterjeszteni a tanács a, az Európai Unió tárgyalási pozíciójára vonatkozóan. Szeretnék még kitérni egy pár pontra, amely összefügg a szüvegház hatású gázok kibocsátására vonatkozó kereskedelmi rendszerrel. Mindenképpen javítanunk kell ezt a rendszert, és ez hozzájárulhat sok minden, például akár következménye lehet annak, hogy fellendül a gazdaság. A bizottság tervének bemutatását követően fogjuk majd a részleteket tudni megfogalmazni. Amennyiben ez így lenne még a ciprusi elnökség alatt, akkor természetesen tovább visszük ezt a dossziét. Azon is dolgozni fogunk, hogy első olvasatban, két témában megoldásra jussunk, megegyezésre jussunk, amelyekkel javítható lenne a közösségi politika, és az Európai Unió vezető szerepét is megerősíteni a nemzetközi tárgyalások keretében. Utalnék itt a megfigyelési rendszerre, az üvegházhatású gáz kibocsátásokra gondolok itt elsőként, ezeknek a megfigyelésére, illetve az eddigi tapasztalatainkra amelyekre vissza lehet nyúlni, amelyekre tekintettel lehet lenni. Fontos az is, hogy a, a gázok kibocsátása és befogása megfelelően regisztrálva legyen, letárba legyen véve, annak érdekében, hogy az ebből fakadó kötelezettségeknek eleget tudjunk tenni. A klímaváltozásnak való megfelelés, az, az arra való felkészülés az adaptáció is egy nagyon fontos feladatunk a soros elnökség alatt. A víz, a vízügy is témája volt a júniusi tanácskozásnak, és itt nagy hangsúlyt fektettünk a stratégia finanszírozására is, mely stratégia egyébként most van előkészületben. Ha időben meglesznek a javaslatok a CO2 kibocsátásra vonatkozóan, akár a kisebb, könnyebb autók és kis járművek következtében, úgy akkor ezt a témát is tovább tudjuk vinni, akkor sor kerülhet egy első eszmecserére a tagállamokkal és a tagállamok között. Elnök úr, egy további téma, amit úgy látok, hogy sok kihívással függ össze, az a biodiverzitás védelme és menedzsmentje. Nagyon sok európai előírás van már a különböző politikai területekről, amely hatályos. Ennek ellenére mégis úgy viselkedünk, mintha a környezetünk egyszerűen korlátok nélkül működne, mintha nem kellene alakul, adaptálódnia a még nem fenntarthatónak mondható saját ügyködésünknek. Ebben a témában nagyon sok tárgyalásra van még szükség, és tervezzük is ezeket. A biodiverzitásról lesz majd egy konferencia, 2012. októberében kerül erre sor majd Indiában. Az EU is képviseltetni fogja magát, legalábbis ezt biztosítani kellene, és a további fellépésekre vonatkozóan nyilván majd a tanácsi következtetésekre kellene tudnunk alapozni. A stratégia kapcsán természetesen mobilizálni kell a pénzeszközöket, a genetikus forrásokra kell tudni visszanyúlni, és a ciprusi elnökség egyébként a decemberi tanácsra is előkészíti majd a következtetéseket a megfelelő konferencián. Várják a jogalkotási csomagot is a nagoyai jegyzőkönyv átültetésére vonatkozóan, és természetesen a megfelelő információk birtokában itt is tovább tudunk majd lépni. Sajnos van egy terület, ami tényleg nagyon nagy ö, ö, ö, Jó, Még egy dolog, a, a hajóknak a, a kivonása a forgalomból is egy nagyon fontos téma, és ezzel kapcsolatban is lesznek természetesen tárgyalások az ősz során. Véget kell vetni most már a tilalm, tilalmaknak, kadmiumra hagyutaljakit és egyéb veszélyes anyagokra. Első olvasatban szerettünk volna itt már megállapodásra jutni, legalábbis erre törekedtünk. És a parlamentnek az ütemezése is itt van már az asztalunkon, tehát mindenki ismeri. Igyekszünk majd egy általános megállapodásra jutni az októberi miniszteri tanács alkalmával. Az elnökség arra is kész természetesen, hogy számos más témával is foglalkozzon, amelyeknek horizontális hatása van. Elsősorban gondolok itt az új LIFE rendeletre. Ugye itt 3,2 milliárd eurós költségvetést helyeztek kilátásba, és tacára az összes erőszak, erőfeszítésnek. Van azért még tennivalónk, és igyekeznünk kell minél előrébb jutni, hogy trilógusokat is tarthassunk méghozzá párhuzamosan az egyéb ágazati javaslatok terén elért e, előrelépésekhez. Akkor 2013-ig tulajdonképpen a terveinket, a célkitűzéseinket is meg is tudjuk valósítani. A hetedik környezeti keretprogram az egyik nagyon fontos prioritása a ciprusi elnökségnek, és várjuk itt az előrelépéseket. Szükség van egy új környezeti stratégiára, amelynek a végcélje tulajdonképpen a zöld gazdálkodás, a zöld gazdaság, támaszkodva a riói eredményekre, és a környezetvédelmi jog átültetésének a, az eredményeire. Decemberre tervezzük a fejleményeknek a kiértékelését, amennyiben pedig meg lesznek a következtetések, akkor az előre haladásról is meg lehet fogalmazni a dokumentumot. Nagyon fontos téma még a környezeti hatástanulmányokra vonatkozó irányelv, hiszen itt egyrészt a minőséget kell javítani, másrészt pedig azok a tanulmányoknak a megbízhatóságát. Attól függően, hogy milyen formában kerül majd előterjesztésre ez a dosszié, az a célunk, hogy minél előrébb jussunk ebben a témában, szeretnénk egy orientációs vitát, és egy előrehaladási jelentést is várunk a decemberi ülésre, a decemberi csúcsra. Tisztelt képviselők, nem ringatjuk magunkat illúziókban, hiszen most mi vesszük át az irányítást, Európában első ízben egyébként, és mint kis ország azt gondolom, hogy nagy kihívásokkal találjuk majd magunkat szembe. Ez különösen igaz a környezet témájára, a környezetvédelem témájára, ahol különböző mechanizmusok vannak, különböző jogi aktusok, és a teljes kontextus is változóban van. Elfogadjuk és felismerjük ezeket a kihívásokat, és meg fogunk tenni mindünk tőlünk telhetőt, hogy a ciprusi soros elnökség megfelelően tudjon fellépni ezekkel szemben. Egy pár fontos pontra szeretném még felhívni a figyelmüket. Először is a fenntartható növekedés. Ezzel kapcsolatban a görög minisztériumnak nagyon tapasztalt munkatársai vannak, és támogatják a munkánkat a különböző fontos találkozókon segítenek minket ezeket a szakértők. Lesznek nemzetközi találkozók olyan fontos témákban, mint a biológiai sokszínűség, határon átnyúló levegőszennyezés, Ezeken a találkozókon még a Dán környezetvédelmi minisztérium munkatársai fognak tovább dolgozni, megegyeztünk ebben, de a politikai felelősség már a miénk lesz és eh, természetesen az agrárminiszter, a környezetvédelmi, illetve a nemzeti erőforrások, eh, vagy természeti erőforrások minisztere is eh, a soros elnökség képviseletében jelen lesz ezeken a találkozókon. Harmadik dolog, elég bonyolult kérdés a nemzetközi klímatárgyalások. Ezt egy ciprusi csapat fogja vezetni, a munkáikat majd más országokból összeálló szakértői csapat fogja segíteni. Elnök úr, az eddigi találkozók amelyeken eh, az Európai Parlament eh, képviselő is részt vettek, azt eh, támasztják alá, hogy közös a szellemiségünk, azonos az értékítéletünk, és odafigyelünk egymásra, meghallgatjuk, amit a másik fél mond. Az elmúlt években többször is tapasztaltuk azt, hogy itt a viszonosság, egymás kölcsönös tisztelete, az együttműködés alapja, ez jellemzi a tagállamokat is, és az unió intézményeit is. És emiatt vagyok olyan bizakodó az elnökségünket illetően is azon szeretnék dolgozni, hogy közösen tudjunk majd tovább építkezni, közösen alakítsuk Európa jövőjét, függetlenül attól, hogy most milyen nagy nyomás nehezedik ránk a válságkezelés miatt. orientnak kell lennünk, és a józan eszünkre célszerű mindig hallgatni. Átveszük tehát most a tanácsoros elnökségét, és azok az elvek fognak vezetni minket, aminek a középpontjában az átláthatóság, az objektivitás áll. A következő hetekben és hónapokban mindenkivel megpróbálok majd közös platformot eh, találni, hiszen nagyon nagy kihívásokra kell választ eh, találnunk. Józan eszünkre hallgatunk, és alázatosan eh, állunk hozzá ehhez a hatalmas feladathoz. Megígértem, hogy a feladatot elintézzük, addig nem tudok nyugovóra térni vagy egy görög mondás. Köszönöm, hogy ilyen türelmesen eh, hallgattak. Most eljött az ide annak, hogy én hallgassam meg önöket, és megpróbálom, amennyire lehet a kérdéseiket is majd megválaszolni. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt a bevezető előadást, és hogy bemutatta a programot, elmondta, hogy mire számíthatunk a következő hat hónapban a ciprusi elnökség részéről. Beszélt az elnökség belső és külső feladatairól, dimenziójáról és nem csak itt a saját levünkben kell, hogy főjünk, hanem Rio után már közeledik a következő nagy konferencia, és tisztában kell lennünk azzal, hogy Európának nemzetközi felelősséget is fel kell vállalnia azért, hogy itt a világ színpadon mi hogyan tudunk hozzájárulni a tisztább környezetért, a klímavédelemért, az igazságosabb jövőért. Ahogy ez lenni szokott, most a, először a koordinátorok kapnak szót. A néppárt képviseletében Karl Heinz Florenz, és őt követi majd Julán. Igen, kedves miniszter úr, tanácsi elnök úr, nagy örömmel hallottam az ambicionált beszédét, de hadd mondjam el, hogy én már régóta itt vagyok, és már nagyon sok tanácsi elnököt hallottam itt hozzánk szólni, és tehát ezért hallottam nagyon szép beszédeket eddig, de hát ez természetes, hogy a tanácsi elnöknek nem csak tapsolnia kell, amikor a bizottság valamit javasol, hanem fel kell, hogy tegye a kezét, és jelentkeznie kell, amikor a tagállamok nem tudják megvalósítani azt, amit mi itt közösen elhatároztunk. Ez az én kedvenc témám egyébként, és ezért most érdekelne engem, hogy önök hogyan gondolják, hogyan ö, szeretnék majd kezelni azokat a tagállamok ügyét, akik azokat a dolgokat, amiket már nagyon régóta ö, a keret irányelv, vagy akár a hulladékfeldolgozási területen elfogadott dolgokat nem ö, valósítják meg. Tudjuk, hogy senki nem foglalkozik a közös kritériumokkal, nem orientálódnak ezek alapján. Tehát érdekelne az, hogy hogyan bánnak majd önök ezekkel az ügyekkel. Tudom, hogy hát nyilván a bizottság az, aki óvja és védi a törvényeket, de hát önök a tanács elnökei, és ezért érdekelne, hogy a három intézmény által elfogadott dolgokat hogyan fogják önök kezelni. Köszönöm szépen, és átadom a szót a másik kollégánknak. Igen, én is üdvözlöm miniszter urat a bizottságunkba, Matthias Kroton, eh, az elnökünk már nagyon lelkesen számolt be az informális tanácsülésről és látogatásáról önöknél, és azt gondolom, hogy tehát valóban minden elnökségi elnök eh, eh, nagyon jó célokkal és lelkesen jön el hozzánk, és mi mindig igyekezni fogjunk önöket támogatni abba, hogy ennek nagy része meg is valósuljon. Természetesen az Európai Uniónak éllovasnak kell lennie a fenntartható fejlődésben, hiszen ez a Riói konferencián kézzelfogható volt, hogy a világ várja, hogy ez a nagy átalakulás, a zöld gazdasági, fenntartható gazdasági modellre megtörténjen, és hogy tényleg ezt a gyakorlatban is átültessük. És Európának nagy szerepe van ebben már, ami a hagyományokat is illeti, tehát nem várhatjuk meg, míg mások majd megteszik helyettünk, hanem nekünk kell éllovasként itt ebben közreműködni. Ugye Riót említettem, 2001-ben mi egy fenntarthatósági stratégiát fogadtunk el az, itt az EU-ban, ami hát valahogy a papírkosárban kötött ki. Most kérdezném, hogy a Rio esemény után tudjuk az eredményeket. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy az európai fenntartatósági stratégia megvalósuljon? Mert hiszen nagyon sok felcímkézett témánk van, mindenféle fenntartható ökológiai, ökonomiailag, szociális és így tovább stratégiák, de érdekelne, hogy hogy önök hogy kívánják ezt megvalósítani. A környezetvédelmi programja az EU-nak a hatodik, most fog majd kifutni, a hetedik következik, és ezért érdekelne, hogy önök az elnökségük alatt hogyan kívánják a hangsúlyokat meghatározni. Hát valóban hiányosságok mutatkoznak a végrehajtás terén, ahogy a Skyland kollégám is elmondta, hiszen sok olyan törvényünk van, amit nem alkalmaznak a gyakorlatban, de érdekelne az is, hogy az összes cél és összes elvárás szintézise hogyan kerül közös nevezőre. Ez lenne ugye a fenntartható fejlődés, ugye ez lenne az, amit a hetedik fenntarthatósági környezetvédelmi stratégiának kellene teljesítenie. Egy másik kérdésem, hogy ugye gazdasági válság van, úgy tűnik, hogy a környezetvédelmi politika itt most nem olyan lényeges, a következő európai szemeszterről is szó volt a greeningről, és most én a greening célokra kitűzött finanszírozási forrásokat hiányolom az EU költségvetéséből, a következő költségvetéséből, hiszen a fenntartható fejlődés e, természetesen a 2013-as e, háztartásunkban is, hogy költségvetésünkben is nagy szerepet kell, hogy játszon. Köszönöm szépen, jó, és Chris Davis következik. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, Ön is tudja, hogy az emissziókereskedelem rendszere jelenleg súlyos nehézségekkel szembesül. Miután túl sok engedélyt adtak ki, túl sok kvótát osztottak ki, és most az ár túl alacsony ahhoz, hogy ez beruházásokat indukáljon. A bizottság pedig szeretné egy bizonyos fokig garantálni azt, hogy a szükséges beruházásokat megvalósítják. Ön is tudja, hogy a bizottság most azon gondolkozik, hogy vajon nem kellene a szénpiacot felülvizsgálni, és a kvóták eh, kiosztását lelassítani, hogy így meg lehessen erősíteni az árat. Ön elmondta, hogy eh, szeretné megőrizni ezt a mostani emissziókereskedelmi rendszert, vagy ennek egy fejlettebb változatát. A tanács soros elnökeként ő most felhívja a bizottságot arra, hogy ezt a javaslatot tovább vigye, tovább dolgozza ki, hogy garantálni lehessen, hogy az LTS rendszere megfelelő szerepet tudjon betölteni, hiszen mi ilyen szerepet szántunk e az LTS rendszerének. Köszönöm szépen, Krisz. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, miniszter úr, hogy elmondta nekünk, milyen tervei vannak erre a fél évre. hogy a kollégáim is elmondták, örömmel várjuk az együttműködést önnel, és én konkrétan, miután a monitoring rendelet előadója vagyok, örömmel dolgozok majd együtt önnel és munkatársaival ezen a dosszién. Három kérdésem lenne olyan kérdésekről, amelyek nagyon fontosak lesznek a következő fél évben, és örülnék, hogyha egy kicsit részletesebben tudna válaszolni. Először is eh, itt van a klímaváltozás eh, kérdése. Tudjuk, hogy a tanácsban az alacsony karbonal, alacsony célfelhasználással kapcsolatos jogszabályokat egy tagállam blokkolja, 26 támogatja. Most tudjuk, hogyha rendeletet akarunk, akkor már nincsen vétójog, hiszen persze vannak tanácsi következtetések, és ha megpróbálják elfogadtatni az úti tervet, akkor például egy, tamá, egy tagállam is leblokkolhatja ezt. De a helyi eh, klímaváltozási politika kapcsán, itt van például a 2020-as célok, az úti tervet 26 tagállam támogatja, akkor tudjuk, hogy a eh, gazdaságos eh, megoldás az lenne, hogyha 32%-ot valósítanak meg 2020-ig. Azután Doha, a Kyoto folytatásaként. Tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy folytatódjon a kiotói jegyzőkönyv, és itt is egyetlen egy ország akadályozza, hogy megállapodás szülessen. Tudjuk, hogyha az EU Dohában nem jut megoldásra, akkor nem fog folytatódni Kyoto. Ezt a problémát hogyan tervezi megoldani. Harmadik kérdés. Ön agrárminiszter is, és miután itt mi a Környezetvédelmi Bizottságban vagyunk, a KAP reform kapcsán is nagyon fontos a zöldítés, a greening. Hogyan bizt, kívánja ön biztosítani ezt, hogy a KAP reformban ezt a 30%-os greeninget meg tudják majd őrizni, amikor a KAP reform tárgyalásai zajlanak? Köszönöm Veszélyhornak, Judy Görling következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr hogy ilyen jó szándékkal lát neki a munkának. Biztos, hogy nagy dolgokat váratunk még öntől. Egy konkrét ciprusi problémára szeretnék kitérni. Írtam is önnek erről, személyes ügy is ez, de kapcsolódik egy itt feltett kérdéshez is. Ciprusban um, az illegális madárkereskedelem nagyon súlyos problémát jelent. 2,8 millió madarat fogtak el hálókkal illegálisan 2011-ben. Mit uh, kíván ön tenni Ciprus és soros elnökség idején, hogy az önös elnöksége alatt le lehessen állítani, vagy vissza lehessen fordítani az illegális madárkereskedelem ügyét? Köszönöm szépen, Gyuri, elhangzottak az első kérdések az első kör. Most az önt kérem, miniszter úr, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr, és a bizottság minden tagjának nagyon köszönöm ezeket a hasznos és alapvető kérdéseket. Hiszen természetesen be kell tartanunk az időnket, ezért én is megpróbálom, megpróbálok röviden fogalmazni, hogy minnyájuknak lehetőségük legyen kérdéseket feltenni. A fenntartható fejlődés több tagjukat is érdekelte. Hát valóban a konferencia, a Riói konferencia eredményeit nagyon heves vita követte, és mindenki számára világossá vált, hogy nem vagyunk egyedül itt a világon, tehát elég, hogyha megnézzük csak azt, hogy mennyi időbe telt, amíg a 27 EU tagállam közös e, irány tudott e, kialakítani. Ezért hát ez a konferencia ez lehetőséget adott arra csupán, hogy több, lehet, több e, intézkedést tegyünk, de valóban az eredmény, hát meg kell, hogy mondjuk, hogy nem túlzottan ambiciózus lett, de tehát ami gyakorlatilag a tematikai célok egyeztetését illeti, az legalább megtörtént, és hogy a zöld gazdálkodás témája is felvételre került a pontok közé, és ez új vitákat fog kiváltani. De hát másrésztről persze nem lehetünk elégedettek azzal, hogy szinte nem sikerült megegyezni a, az ENSZ környezetvédelmi programjának a megvalósítását illetően, ami a fenntartható fejlődést illeti. Hát úgy tűnik, hogy ezekre a célokra még várnunk kell. Az elnökség a tanács számára az októberi tanácsülésre fogja a célokat kialakítani, és mi azt, azt szeretnénk biztosítani, hogy legalább a megállapodott célok biztosításra kerüljenek, és természetesen nemzetközi szinten is nyomon kell követni majd ezt a munkát, és szeretnénk az intézményi keretek között a fenntartható fejlődést elősegíteni. A a megvalósításra vonatkozó intézkedésekre gondolok, a biológiai sokszínűségre és a fenntartható fogyasztásra vonatkozó stratégiáról. A hetedik környezetvédelmi akciós program az egyébként, ahogy önök is említették, ez az egyik priorizált témája a ciprusi elnökségnek, ahogy ez már a júniusi tanácsülésen is elhangzott, a ciprusi elnökség megpróbálja lehető leginkább ezt a tematikát követni, mégpedig egy környezetvédelmi munkacsoportban és egy decemberi környezetvédelmi miniszteri ülésen kívánjuk ezt a témát megvitatni, és eh, a bizottsággal is tárgyalásokat fogunk erről folytatni. Elő fogunk készíteni egy tényállás jelentést, amit a júliusi tanács ülésen előkészítünk, és a 2000 Horizont 2050-es eh, programot is már elő kívánjuk készíteni, ami a környezetvédelmi törvényhozási programok előkészítése is magában foglal. A vízvédelme, természetvédelem, hulladékgazdálkodás eh, mind-mind ide tartoznak, és azt gondoljuk ciprusi elnökség oldaláról, hogy eh, ezek a célok, ezek mind-mind hozzá fognak járulni a zöldebb gazdaság kialakításához. Azt gondoljuk, hogy jó koordinációt kell megvalósítani, és a riói célok is be fognak kerülni ezáltal a hetedik környezetvédelmi keretprogramba. A dohai pontokhoz vezető útra is utaltak, tehát klímavédelem. Hát ezzel kapcsolatban, a Dohai konferenciával kapcsolatban az EU pozícióját az októberi minisztertanács fogja kialakítani, mert addigra a tanács következtetése és rendelkezésre fognak állni. Ami kívánatos lenne, hogy a Dohai konferencián olyan fejleményeket lehessen elérni, amelyek január 1-től egy következő fejlesztési szakaszt jelentenének, és egy új jogi szempontból is köteles egyezmény kialakítását kellene előkészíteni, amely 2015-től érvényes lenne. Tehát mindenképpen ezt a programot kívánjuk folytatni, ami 2020-ig azt kell, hogy kiváltsa, hogy a kibocsátott gázok összege mértéke csökkenjen 2020-ig a gyakorlatban is. És mi tehát készek vagyunk ezeken a programokon dolgozni, hiszen nagyon fontos az ezekhez tartozó pénzügyi program is, 3,2 milliárdot fordíthatunk erre a célra. Mi az elnökség részéről nagyon szívesen dolgozunk Önökkel együtt a témák előkészítésében, és a parlamenti e, állásfoglalásokat is e, nagyon mélyen meg fogjuk vizsgálni és figyelembe fogjuk venni, és akik Doha, a Dohai konferencián részt fognak venni, azok látni fogják, hogy mi nagyon e, keményen fogjuk képviselni az EU céljainak végrehajtását. Reméljük, hogy jó irányba fognak haladni a dolgok. Akkor a az alacsonyabb CO2 kibocsátási célja az EU-nak. Tudjuk, hogy ez egy nagyon ambiciózus cél, és hát főként a jelenlegi gazdasági helyzetben mondhatjuk el ezt. Ciprus egyébként aktívan részt vett abban, hogy ezt a javaslatot tovább lehessen fejleszteni, és támogatjuk a CO2 szegényebb gazdaság kialakítására vonatkozó stratégiát. És nem azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy további kezdeményezések jelen pillanatban ezen a téren nem állnak rendelkezésre. Azért ennek ellenére politikai szinten folytatnunk kell az erről szóló vitát, hiszen nagyon fontos, hogyha nemzetközi szinten változtatásokat szeretnénk elérni, akkor ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A gazdálkodással kapcsolatban, gazdasági kérdésekkel kapcsolatban számos intézkedést tervezünk, amelyek végrehajtását a bizottságnak kell majd megtennie. És természetesen ez a bizottság elsődleges feladata, és mi minden esetre az elnökség részéről erre nagyon ügyelni fogunk. Egyébként, elnök úr, én főként mezőgazdasági miniszter vagyok Cipruson, ezért a greening témája, ami a mezőgazdaság első pillérének fő kérdése, és a közös halászati politika is hozzám tartozik. És mi ezeknek a szakpolitikáknak az alapelveit nagyon pozitívnak látjuk, hiszen ezeken alapulnak ezek a fő szakpolitikái az EU-nak, és egyetértek azzal is, hogy a gazdák szerepe e, nagyobb e, fontosságot kell, hogy élvezzen, és e, ki kell alakítani a feltételeit az EU mezőgazdaságában az erőteljesebb greening stratégiának. A közös halászati politika területén szintén egyet értenénk egy erőteljesebb greeninggel, ami azt jelenteni, hogy a lehető legjobb hosszú távú eredményeket lehessen elérni, mert a Ugye az egyik kérdésben elhangzott egy kérdés az illegális madár vadászattal kapcsolatban, és Ciprusban egyébként mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeket a madarakat ne lehessen illegálisan befogni. 2001 és 2011 között összesen 3600 illegális madár befogást lepleztünk le, 1700 ebből illegális csapdákat helyezett ki, és néhol illegális kereskedelmet is folytattak ezekkel a ritka madarakkal, illetve 25 étterem tulajdonost is bepereltünk, amiatt, hogy megvásároltak ilyen illegálisan befogott madarakat, és ez visszatudta szorítani az illegális madárvadászatot és a közvélemény is érzékenyebbé vált, és így könnyebbé vált ezeket az előírásoknak az ellenőrzése. Tehát ez prioritás, egyik prioritása országunknak, és a az Európa Tanács által szervezett konferenciát az illegális madár befogásról 2011-ben már szó esett erről a stratégiai programról, tehát gyakorlatilag egyre több adatot tudunk gyűjteni, és a jogszabályaink erőteljesebb végrehajtása és a közvélemény érzékenységének a növelése a kulcs tényezők talán ezen a területen, amiért mindent megteszünk. Ezt szerettem volna talán így általánosságban elnök úr elmondani, és hogyha szeretnék, akkor még további kérdéseket is feltehetnek, nagyon szívesen megválaszolok még más kérdéseiket is. Köszönöm szépen did answer my question, or maybe... Nem tudom, hogy a miniszter úr megválaszolta az én kérdésemet, és lehet, hogy a fordításban nem értettem meg. Én egy konkrét kérdést tettem fel, mi pedig azt, hogy az elnökség felhívja a bizottságot arra, hogy dolgozzon ki egy javaslatot az emissziókereskedelmi rendszerben a kvóták, és illetve az ár megerősítése érdekében. Für die zweite Runde gleich nochmal vorgesehen. Wir eröffnen dann die... Jó, hát akkor meg, megkezdjük a második kört. Úgyhogy elsőként Arzenisk képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna önnek, miniszter úr, szívből köszönetet mondani Azért, hogy megszervezték az informális ülést, illetve a terveiket is üdvözlöm, azt is, hogy meghallgathattuk a soros elnökség prioritásaikat. Bízunk abban, hogy a környezetvédelmi kérdésekben több ízben is ellátogat majd hozzánk, hogy eszmét cserélhessünk. A közös agrárpolitikáról már szó esett, ezzel kapcsolatos kérdéseket tulajdonképpen már részben meg is válaszolta, és beszélt ön a vizek védelmével kapcsolatban a veszélyes anyagokról is, de szó esett a, a, erdőgazdálkodásról többek között, és sok fontos kérdés is elhangzott, de Rióval kapcsolatban lenne még egy pont. Ugye felvetődött, hogy mit sikerült elérnünk Rióban, és mit nem. Nos, hát a tárgyalások nem arra futottak ki, mint amit mi szerettünk volna. Mégis van itt a kezemben egy dokumentum, nem teljesen kötelező érvényű sokszor a megfogalmazás, mégis megvalósíthatóak ezek a tervek, ezek a vállalások és hogyha így tennénk, akkor tényleg volnának eredmények is. Nem tudom, hogy önök megkívánják-e vizsgálni annak a lehetőséget, hogy Ciprus is kezdeményezzen egy olyan kezdeményezést, amelyel mobilizálni lehetne a közvéleményt ezekben a fontos kérdésekben. Tehát egyrészt, hogy előrébb lépüssünk, hogy a GDP-n túl is van egy világ, azon kívül is lehet mérni, kálozatokban kellene gondolkodni, illetve hát a nemzetközi intézményeket, e, intézményeket is be kellene kapcsolni. Nem tudom, hogy e tekintetben van-e elképzelésük. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak, nagyon egyértelműen fogalmazott a ciprusi elnökség munkaprogramját, illetően és utalnék még arra is, hogy milyen szerencsénk van, hogy most egy olyan ember ül előttünk, aki át is kívánja ültetni a gyakorlatba ezeket a célkitűzéseket. Jó Lájnenhez kapcsolatban mondhatom én is, hogy a Rio plusz 20-as konferencia valóban nem volt kielégítő, főleg, hogyha az eredményekre gondolunk, de meg kell állapítanunk azt, hogy az utóbbi években a nemzetközi környezetvédelmi konferenciák nem nagyon hoztak pozitív eredményeket. A legutolsó klímakonferenciák tulajdonképpen semmiféle eredményt nem tudnak felmutatni. Teljes sikertelenség koronázta ezeket. A Rio Plus 20 sem felelt meg, és nem váltotta valóra az elvárásokat. Miközben tudjuk, hogy a klímaváltozás már valósággá vált, saját szemünk előtt zajlik le a klímaváltozása, egyre nagyobb teret hódít a sivatag, látjuk az elsivatagosodást, az ökoszisztémák állapota romlik, sőt eltűnnek a szemünk elől, és hogyha ezt figyelembe vesszük, illetve azt is, hogy októberben lesz egy új biodiverzitási konferencia, akkor azt kérni, kérdezném a miniszter úrtól, hogy ő mit vár ettől a konferenciától. A 11. biodiverzitási konferencia lesz ez, és fontos lenne tudni, hogy várnak-e előrelépést, főleg a, ugye a Nagoyai konferenciára gondolok itt, vagy pedig ezen a területen is a problémák megoldását majd csak elhalasztjuk, pedig hát ezek nagyon nyugtalanító problémák. Herbrandi képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm miniszter úr is azért, hogy itt van és bemutatta a programját. A kérdésem kapcsolatban áll a Riói konferenciával. Mindannyian csalódottak vagyunk az eredményét tekintve, a Riói konferencia záró dokumentumát tekintve, és azt vonhatjuk le, hogy a multilaterális fentől lefelé induló kezdeményezés nem azt hozta eredményként, amit szerettünk volna. És ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy az Európai Unió, mint unió, meg kell, hogy változtassa a stratégiáját hogyha a világgazdaságot ki szeretné zöldíteni. Arról vagyok meggyőződve, hogy sokkal pragmatikusabb megközelítésre volna szükség, sokkal inkább arra kellene koncentrálnunk, hogy más politikai területeket is bevonjunk. Gondolok itt a fejlesztési politikára és a kereskedelmi politikára is. Mindkét területen nagyon erős szereplő az Európai Unió. A kérdésem önhöz az, hogy hajlandóak-e meggyőzni a kollégáikat a, a kereskedelmi és fejlesztési politikában, illetékes politikákban dolgozókat, hogy sokkal több, ke, nagyobb kezdeményező erőfeszítést tegyenek, hogy bilaterális kereskedelmi megállapodásokat tudjunk kötni, hogy a saját erőnket felhasználjuk arra, hogy más országokban a kizöldítési politikát is támogassák. Klász asszony. Köszönöm szépen, el, elnök úr és miniszter úr. A ciprusi elnökség jól felkészült, és ezt az előkészítő májusi beszélgetések, tárgyalások alap alapján, és mondhatjuk, amikor önöknél jártunk a gyönyörű szép országukban. Ugye beszéltünk annak idején az agráriumról is, és ön azt mondta, hogy a kapot pozitívan támogatja, és egy pozitívum ebben a greening. Hát ha jól ismerem, a, és jól láttam az önök szigetét, akkor nagyszerű ott a mezőgazdálkodás, szép gyümölcsök nőnek, és szép gyümölcsöket termesztenek, de hogyha a, az erősítésről beszélünk, akkor többek között azért olyan intézkedéseket is látunk, hogy nem gazdálkodnak bizonyos területeken, hanem hagyják azokat pihenni. A kérdésem az, hogy itt milyen észszerű ö, egyenleget tudnak tulajdonképpen kihozni velünk együttműködve, hiszen ez lenne a lényeg, és a soros elnökségnek is tárgyalnia kell majd erről. Ugyanez érvényes egyébként a LULUCF vitára, amiről egyébként tegnap volt itt szó, hogy a beszámítási, elszámolási szabályok, hogyha a földhasználat, a földhasználat megváltoztatása, illetve az erdőgazdálkodást érintő kibocsátásokról van szó, hogyha a szántóföldi termesztést is bevonjuk ennek a jogszabálynak a hatája alá, akkor kérdésem az, hogy ugye egyrészt nagyon sok bürokráciával jár majd együtt ez az elszámolás, akkor a végén nullára jön ki a mezőgazdaság, illetve a környezet szempontjából a számla. Úgyhogy a kérdésem az, hogy nem kellene ezt inkább hagyni, úgy egészben is kivenni a mezőgazdaságot ennek a koncepciónak a hatája el alól. Köszönöm. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, szeretnék csatlakozni a kollégáimhoz, akik megköszönték önnek az elmondottakat. Örvendetesnek tartom azt, hogy ön nagy elánnal lát neki a feladatnak, ambiciózus tervei vannak a ciprusi elnökség idejére, a környezetvédelem területén is. És a már kiviláglott szellemiséggel kapcsolatban a Riói konferenciához kapcsolatban szeretném megkérdezni öntön, hogy hogyan néz ki a jövő? Hyderabadban, októberben lesz a következő találkozó, ahol megvitatjuk a mi terveinket, hogyan szeretnénk a biológiai sokszínűséget megóvni, és azt kérdezném öntől, hogy az Európai Unió hogyan fog fellépni, hogy fog cselekedni a tanács, és az Európai Unió álláspontját hogyan fogják világosan kifejteni, megpróbálni érvényesíteni. Nagoyával kapcsolatban ön egy jogalkotási csomagról beszél, de időpontokat nem említett, határidőket nem mondott. A nagujai jegyzőkönyvet hat hónapon belül szeretnénk ratifikáltatni. Ez az öntörekvése is, és megpróbálja elérni, hogy a tagállamok után minél gyorsabban ezt meg is valósítsák. Készen áll ön arra, hogy vitát folytasson, vagy újraindítsa a vitát az állami támogatásokról, és hogy az állami támogatások vizsgálatát tovább kell folytatni, és le kell állítani az állami támogatásokat ott, ahol ebből a környezetnek kára, a szármadépére gondoltunk, a halászatra. E, Hazarabadban készen áll ön majd arra, hogy előterjeszt egy katalógust a hozzárendelt pénzeszközökkel is, hogy ez milyen módon lesen megvalósítani a célokat az az, hogy meg, megszüntessék azokat az állami támogatásokat, amelyek rontják a biológiai sokszínűséget. A riói találkozó, riói konferencia folyományaként is fontos, hogy tovább vigye ezt a kérdéskört, és a biológiai sokszínűség ügyének élharcosa legyen. Köszönöm. Jokomi következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr, kedves kollégák! Két különböző kérdést szeretnék felvetni. Az első kérdés a kohéziós politika, tehát a regionális politika. A Környezetvédelmi Szakbizottság készített egy véleményt is a regionális politikával kapcsolatban, és ennek én voltam a szerzője. Ebben a véleményben azt javasoltuk, hogy a kohéziós és regionális politikában a víz infrastruktúra társfinanszírozása ebbe, erre a területre kerüljön, és a szanálás, a költségeit társfinanszírozásban a tagállamok részben fizessék, tehát ahol régi csatornákat kell, vagy a, a talajvízzel kapcsolatos infrastruktúrát kell felújítani egészen a csapokig. Itt akár a víz 40%-a is veszendőbe megy, amiatt, hogy rossz állapotban vannak a csövek, a csatornák. A tagállamoknak sok nehézségük van, sokszor a városokban nem tudják felújítani a e, víz e, csatorna hálózatot, e, és ezért jó lenne, hogy az Európai Unió társfinanszírozással részt venne ezeknek a költségeknek a fedezésében. Egy másik kérdés az elektromobilitás. Ugye egyre több lesz az elektromos autó. Ez általában pozitívnak tartjuk. De hogyha olyan járművekről lesz szó, amelyek eh, hosszú, hosszabb utat kell, hogy megtegyenek, akkor az egész EU területén létre kell hozni a megfelelő töltőállomás infrastruktúrát, ahol fele tölteni az elektromos autókat. Ez nagyon sokba fog kerülni, tehát az elektromobilitás kapcsán is fontos lenne társfinanszírozási konstrukció létrehozása. Nem vagyok egyébként biztos abban, hogy a tagállamok valóban akarják-e az ilyen társfinanszírozást az említett projektek kapcsán. Az önök elnöksége alatt is van egy konkrét projekt, amiről holnap lesz szó a Regi szakbizottságban, Szükségünk van az ön támogatására ahhoz, hogy a víz infrastruktúrát javítsuk, és az elektromos mobilitás, a másik kérdés, amit említettem, szintén rendkívül fontos. A regionális és a kohéziós politika kapcsán a regi szakbizottságban arra kértem a koordinátorokat, hogy foglalkozzanak a spot árakkal is. Még egy kérdést szeretnék megemlíteni, ez pedig a borászat, szőlészet borászat kérdése, ahol jelenleg kvóta rendszer van érvényben, és a telepítési szőlő, ültetvény telepítési jogokkal kapcsolatban zajlik a vita a kap reform kapcsán is. Az új politikát 2015-től kell megvalósítani, és ez a porászat számára valós problémát jelent ugyanis a borászat szempontjából nagyon fontos, hogy legyen megfelelő kínálat ott, ahol kereslet is van. És hogyha most csökkentik a kvótákat, akkor annak világos következményei lesznek az egész borászatra vonatkozóan. Láttuk azt, hogy néhány területen a liberalizáció hova vezetett például a tejágazatban. Nem szeretnénk, ha ugyanezt történne a borágazatban is. Ehhez az önök támogatására van szükségünk. Ha nem tévedek, Ciprus egy olyan ország, azokhoz az országokhoz tartozik, amely még nem nyilatkozott arról, hogy a telepítési jogok, a szőlő telepítési jogok kérdésével foglalkozni akar. Nem tudom, hogy ezt elfelejtette csak, vagy valami más oka van ennek, hogyha igen, akkor szeretném tudni, hogy mi ez az ok. Köszönöm szépen. Hát, csodálkoztam is volna, hogyha Richard Zéber nem kér szót, aki a Blueprint jelentés előadója, tehát a ökológiai lábnyommal foglalkozik. Richard Zéber tehát végül, de nem utolsó sorban. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt hát a vízzel kapcsolatos lenne az én kérdésem is. Miniszter úr, szoros kapcsolatban vagyunk az ő munkatársaival, a bizottság ezen javaslatával kapcsolatban, aminek a lényege, hogy prioritást kell adni a víznek, Tudjuk, hogy eltérőek a nézetek a tanácsban erről, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a vízkeret irányelvbe kapcsán kötelező 2015-ig elérni az irányelvben megadott célokat, a bizottság majd felülvizsgálja hogy milyen anyagokat kell még felvenni a javaslatba. A javaslatról most itt a parlamentben is folyik már a vita, és néhány tagállam elég nagy ellenállást fejt ki, hogy bevonják -e a gyógyszereket ebbe, illetve egy természetes hormont. Az ön, illetve az elnökség álláspontja érdekelne engem. Mennyiben, hogyan látnak kompromisszumokra lehetőséget. A, azon, azokat a tagállamokat is hogyan kívánják meggyőzni arról, hogy benne kellene hagyni a gyógyszereket a javaslatban, hiszen a környezet és természetesen az emberi egészség szempontjából is ez fontos lenne. A legnagyobb érv, amit elő szoktak hozni, az, um, az, hogy az előnyöket kell mindenek előtt a mérleg egyik serpenyőrébe helyezni, de itt önnek még nagy meggyőző munkát kell kifejteni. Tehát érdekelne az, hogy ön egyetérte azzal, hogy ez a három anyag nem kellene, hogy szerepeljen a prioritások listáján. Köszönöm Széver képviselőnek. Még egy kérdésed nem válaszolt a miniszter úr az első körben feltett kérdések közül, és utána majd a második fordulóban feltett kérdésekre is kérem, hogy válaszoljon miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Davis úr kérdésére nem válaszoltam valóban az emissziókereskedelmi rendszerre, a kótákra vonatkozott a kérdése valóban van probléma ezekkel a kvótákkal. Néhány ország ezeket tulajdonképpen immateriális javaknak tekinti, tehát hasznos értékkel bíró dolognak, de végül is meg kell majd egyeznünk, mégpedig minél előbb várjuk a bizottság javaslatát, és így tudunk majd a saját kezdeményezésünkkel is tovább lépni. Ahogyan a bevezető beszédemben is említettem, mindenképpen meg kell próbálnunk megőrizni az emissziókereskedelmi rendszert, és valamit azért gyorsan kell tennünk. Rio. Ezt a kérdést is többen feltették. Egy környezetvédelmi munkacsoportban a, megkezdődött a Rio plusz 20 konferencia értékelése, és szeptemberig kívánjuk befejezni ezt a munkát. Ezzel a, ennek a kérdésnek nyilvánvalóan nagy prioritást kell adni, tehát eh, nemzetközi keretekben tudunk igazából csak jó eredményeket majd elérni. A következő kérdés a biodiverzitás, a biológiai sokszínűség. A ciprusi elnökség, ahogyan erre már utaltam, nemzetközi téren és európai téren tett erőfeszítéseket is támogatni fog, ha ezeknek a célja a biológiai sokszínűség romlásának a megakadályozása, és a következő biodiverzitás konferencián fogunk ezzel intenzíven foglalkozni. Persze ez hozzátartozik az, hogy megfelelő forrásokat is találjunk a 2000 20-ig elérendő célok megvalósítása érdekében, és valóban nagyon ambiciózus célokról beszélünk itt, Szeretnénk előre vinni a munkát, erőfeszítéseket tenni, új kezdeményezéseket is tenni. Végső soron a finanszírozást kell megoldani, itt vannak még akadályok, ezt elismerem én is, Nemzetközi konferenciákat említett, hogy ezek nem hozták meg a kívánt eredményt. Hát ön is nyilván nagyon jól tudja, hogy a, talán mondhatjuk ezt, hogy kudarc, vagy lehet, hogy jobb lenne azt mondani, hogy a várakozásoktól elmaradó eredmény egyik része a pénzeszközök hiánya. Itt is beszélünk majd a LIFE program finanszírozásáról is. Mi soros elnökségként határozottan támogatjuk a LIFE programot, tehát ez önmagában természetesen nem elég, hogy minden igénynek e, eleget tegyünk. Itt van a Natura 2000, biodiverzitás, stb. Tehát a közös agrárpolitikából is szeretnénk e, forrásokat találni erre a mezőgazdaság kizöldítése elsődlegesen fontos kérdés lesz a következő években. E, röviden szóltam már a halászatról is. Az új halászati alap e, fogja megteremteni a lehetőségét annak, hogy az ökoszisztémákat megfelelő módon tudjuk e, védeni, és a fajok sokszínűségét is meg tudjuk őrizni. A víz kapcsolatban itt elhangzott a Prietes István szereplő anyagok kérdése. Itt ugye létezik ez a lista, ez a katalógusa ezeknek az anyagoknak. Mi szeretnénk első olvasatban megállapodni az Európai Parlamenttel, és ennek kapcsán azt gondolom, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy minél gyorsabban megszülessen a megegyezés a vízzel kapcsolatos cselekvési terveket és irányítási terveket természetesen figyelembe vesszük. Változtak itt közben a határidők, kicsit több időt nyerünk annak érdekében, hogy a közös célokat így tényleg el tudjuk érni. A szükséges módosításokat el fogjuk végezni, és így remélhetőleg sikerül megtalálni majd a kompromisszumos megoldást. Itt egy valóban nagyon nehéz kérdésről van szó, és remélem, hogy a megoldás majd a tagállamok többsége és az Európai Parlament is el tudják fogadni. És ez a megoldás természetesen a környezetvédelmi célokat kell, hogy szolgálja. Nagy figyelmet szentelünk annak a kérdésnek is, amiről többen említést tettek, gyógyszerek, illetve a monitoring irányelve kapcsolatban a fejlemények nyomon követése, ellenőrzése, hogyha minden erőfészítés ellenére sem sikerül megegyezni a parlamenttel, persze reméljük, hogy ez nem így lesz, akkor megpróbálunk majd a tanácsban egy politikai megállapodást kovácsol hozni, és decemberre reméljük, hogy ez meg is fog valósulni. Elnök úr, még a zöld növekedés kérdéséről szeretnék röviden szólni. A zöld gazdaság, a fenntartható fejlődés nagyon fontos eleme. Kiegyensúlyozottan kell ezt a kérdést közelíteni, a környezetvédelem, társadalmi szempontok, gazdasági szempontok együttesen fontos szerepet játszanak, és a zöld gazdaságra történő áttérés megköveteli azt, hogy egy sor politika intézkedés is történjen. Megpróbálunk majd más szakpolitikai területeket is befolyásolni. Szeretnénk, hogyha a zöld kizöldítés minden szakpolitika területén megjelen az iparpolitika, a nyersanyagokkal, mezőgazdaság, a halászat, a, a közlekedés, az energetika területén is. De hogyha az emberek magatartása, viselkedése nem változik, akkor nagyon nehéz lesz előre lépni. Itt az emberek magatartásán kell változtatni, hogyha valóban az okukig akarunk leásni. Szó esett a finanszírozásról, hogyha a vízvezeték hálózatot, az elavult vízvezetékeket akarják felújítani, például Franciaországban, hogy akkor erre hogyan, ennek a finanszírozását hogyan lehet biztosítani, vagy az elektromos autók, töltőállomás hálózata, stb. Nos, foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel is, és ezt a klímaváltozással összefüggésben tesszük az vízvezeték hálózatok felújítása annak érdekében, hogy csökkenjen az elfolyó víz, a vízveszteség mennyisége, ezt tulajdonképpen a klímaváltozás elleni küzdelem egyik intézkedése is lehet. És természetesen nem számíthatunk mindig arra, hogy mindent az EU költségvetéséből tudunk finanszírozni. Itt a magán cégeket is be kell vonni, a magángazdaságot, együttműködésre van szükség, a magánszféra és a az állami szektor között. Itt magánbefektetőkre is szükség van, vagy akár a biztosítókat is említhetném. Nem számíthatunk arra, elnök úr, hogy az EU költségvetéséből egyedül az összes problémát meg lehet majd oldani. Elnök úr, megpróbáltam minél több kérdésre válaszolni, remélem, hogy sikerült megjegyeznem a kérdéseket. Hogyha esetleg valaki azt gondolja, hogy nem válaszoltam meg a kérdésére, akkor ez nem szándékos volt, és ha kívánják, akkor még kiegészítő kérdésekre is válaszolok. Köszönöm szépen, miniszter úr, és először is nagyon köszönöm önnek, hogy eljött hozzánk, és hogy megválaszolta a kérdéseinket, és beszámolt a szakterületéről, hiszen ez egy nagyon széles szakterület, az önök programjának a horizontális megközelítése nagyon tetszik, a klímaváltozás és a vízpolitikával kombinált kérdések terén is, tehát nem egyenként kezelik ezeket széttöredezetten, hanem az összefüggéseiben. Az ENSZ konferenciáról is adott néhány információt azzal kapcsolatban, hogy hogyan szeretnénk majd a jövőben nemzetközi feladatainkat teljesíteni. Ezt még majd persze itt a szakbizottságunkban is tovább kell pontosítanunk, hiszen nyilván nagy várakozással tekintünk ezekre a konferenciákra, de hát hogy hogyan tudunk mi megfelelni a saját felelősségünknek, saját pozíciónkat kell kialakítani, hiszen nem környezetvédelmi konferencia zajlott, hanem fenntartható fejlesztési konferencia, és ezért e, a szociális kérdés is lehet akár fontosan néha, akár egy ilyen konferencián, mint a környezetvédelemi kérdés, és ezért talán egy kicsit jobban kellene mérlegelnünk részleteiben, hogy a nemzetközi partnereink elvárásaira hogyan tudunk jobban kitérni, hiszen természetesen önök nem lehetnek igazán mindig csak kellemesek, mint elnökök, tanácsi elnökök, mi sem, mint szakbizottság, de a, beszéltünk arról, hogy hát néha greeningről is, néha vannak eltérő vélemények, néha egy kicsit tovább kell a dolgokról vitatkozni, de nagyon fontos, hogy inkább a minőség legyen meg, mint a gyorsaság, és a, azt kell, hogy mondjam, hogy mi itt az Európai Parlamentben, a törvényhozásban olyanok vagyunk, mint egy TGV, egy gyors vonat, akik gyakorlatilag a tanács az meg ilyen regionális express vonat tempójában dolgozza ki ezeket a dolgokat, válaszolja meg a kérdéseket. Mi itt néha gyorsabban haladunk, de hát nekünk is persze gyakran van szükségünk az önök válaszaira. Tehát kérem, hogy a következő hat hónapban mindkét területet, hiszen ön környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter, ezért kérem, hogyha majd a mezőgazdasági miniszterekkel a tanácsülésen eh, tanácskozik, akkor a greeningre, a jövőbeli agrárpolitikára eh, gondoljon mindig, és, eh, és kérem, hogy hogy mindig említse meg, hogy ezekhez a szép elképzelésekhez pénzre van szükségünk, hiszen ez csak akkor fog működni, hogyha megvannak a források, és nem húzzuk ki a forrásokat egészen egy abszolút minimumig, Hogyha ez így történik, akkor ugyanis nem tudunk megfelelni a kihívásainknak. Tehát azt gondolom, hogy az ön előnye, hogy ön mindkét területre egyaránt rálátással rendelkezik, a mezőgazdaságra és a környezetvédelemre is. És ami szintén nagyon fontos, ahogy ön is említette, az emberi viselkedés, hát hiába ez olyan, amilyen, és tudjuk mi is néha, hogy ez mindhét mind a három intézménynek jobban tudni jobban kellene tudnia elmagyarázni az európai politikáinkat, mert tudom, hogy néha hiányzik ehhez az idő, eh, de akkor is egy kicsit jobban kellene koncentrálnunk erre, hogy az lakosság is jobban értse ezeket a szakpolitikákat, hiszen csak akkor tudja mindenki egyénileg eh, módosítani a viselkedését. Sok kitartás és sok sikert kívánok az tanácsi elnökségükhöz, és ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy amit eddig ebből láttam, azt gondolom, hogy nagyon jól előkészítették a tanácsi elnökségüket, és azt gondolom, hogy persze majd később az önök tettei alapján fogják megítélni a munkájukat, de ez egy csapatmunka, mindenkinek jó, jól kell e, eljátszani a szerepét a csapatban, de tudom, hogy önök jó csapat, és ezért nagyon-nagyon sok sikert kívánok a tanácsi elnökségükhöz. Köszönöm szépen! Απλώς κύριε Πρόεδρε, ήθελα... Hát elnök úr, én csak annyit szeretnék még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy novemberben a ciprusi konferencián a blueprintről fogunk tanácskozni, és nagy megtiszteltetése lesz számunkra, hogyha önök és ön személy szerint is, és más tisztelt szakbizottsági tagok is megtisztelnének jelenlétükkel ezen a konferencián. És Tehát, hogyha bármikor rendelkezésükre állhatok, akkor ezt bármikor nagyon szívesen megteszem, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és sok sikert, és akkor most a tettek ideje jött el. So, nach einer Vorstellung der Ratspräsidentschaft geht es jetzt wieder weiter. Jó, akkor folytassuk a munkát a saját tevékenységeinkkel, és akkor most konkrét törvényhozási pontokkal fogunk foglalkozni. A tenger alatti kőolaj és földgáz lelőhelyek felkutatásának, feltárásának és kitermelésének biztonságosá tétele. Gondolom, hogy mindenki mindent el tud képzelni ez alatt. Ez egy nagyon szavú és e, lényegre törő cím. Hát lehet, hogy ez a cím még talán nem alkalmas arra, hogy mindenki rögtön értsen, hogy miről van szó, de majd most ezt világosabbá tesszük, és akkor induljunk is az eszmecserével Ah, Kriton, Kriton Azanis ersetzt. És Kriton Azanis fogja helyettesíteni a jelentéstevőt, akkor Kriton. Thank you very much. Uh, I will be... Köszönöm szépen. Palecki úr sajnos nem tud itt lenni ma, az ő nevében szólok én. új kőolaj és földgáz helyeket próbálnak felkutatni, egyre mélyebbre és egyre távolabb a parttól. De az energia iránti éjségünk azért összefügg azzal is, hogy a biztonságot szabatolnunk kell. Gondoljanak csak a Deepwater Horizon furótorony balesetére, és ezeket az eseményeket meg kell tudni előzni a jövőben. Palecki úr azzal folytatja, hogy a bizottság javaslatát üdvözli, és megfelelő eszköznek tartja arra, hogy az egész Európai Unión belül egységes standardeket alkalmazzunk ezen a területen. Egy az egybe olvas. Igen? Mhm. Egyértelműben kell előírni azonban az üzemeltetők számára, hogy megfelelő pénzügyi garanciák lépjenek majd életbe. Azonban vannak vitás pontok is ebben a javaslatban, hiszen most minden tagállam számára kötelezővé váló rendelkezések lépnek életbe. Korábban az ITRE szakbizottságban pontosan erről szólt a vita. Balecki úr véleménye az, hogy támogatni kell a bizottsági javaslatot, és úgy gondolja, hogy egy, a ez a jogszabály megfelelő egyensúlyt biztosít az egész Európai Unióban. A jogalkotási javaslatnak azt kell biztosítania, hogy a polgároknak meglegyen a biztonsága, meg kell őrizni természetesen a tengeri környezet biztonságát, és a furó tornyokon is szabadolni kell a biztonságát is. Pénzügyi garanciákat is életbe kell léptetni, hogy a szennyeződésmentesítésre és a kártérítés költségeit fedezni lehessen. Ez a környezetvédelmi jogszabályok egyik legfontosabb elve, azzal összhangban is áll, és hogyha lennének ezek a pénzügyi garanciák, akkor a költségeket nem a polgárokra hárítanák át, amikor a szennyeződésmentesítésről van szó. Az a rendelkezés, hogy tájékoztatni kell a polgárokat, ezt összhangba kell hozni a nemzetközi előírásokkal, megfelelő időben kell tájékoztatni az érintett lakosságot a veszélyről és a fellépésekről hiszen a legfontosabb az, hogy tájékoztassák, informálják a katasztrófáktól a polgárokat, hogyha az veszélyezteti az egészségüket. A, az engedélyző hatóságoknak az ökológiai szempontból érzékeny tengeri sportvidéki környezeteknek különösen nagy figyelmet kell szentelniük, és nem rövid távú gazdasági haszonra kell törekednünk, hanem a fenntartható fejlődésre, tekintetbe véve a környezetvédelmi és a közegészségügyet is. A, olyan terveket is felül kell vizsgálni, amelyek a vészhelyzetekre készültek, és megfelelően hatékony reakciós mechanizmusokra is szükség van. Sokszor ugye EU-n kívüli területeken operálnak a különböző társaságok és furótornyok, de ezeknek is nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelniük. Vannak itt nyilván nem EU-s országok is, amelyekről szó lehet ebben a kontextusban, és ezeknek az ott felállított forró tornyoknak ugyanolyan szabályoknak kell megfelelniük, mint az EU-n belül. A közegészségügy védelme aláhuzandó. Nyilván az eddigi események, balesetek is arra hívják fel a figyelmet, hogy el kell kerülni, megfelelő biztonsági intézkedésekkel az, ezeket a baleseteket és megfelelő pénzeszközökkel el kell őket kerülni. A Fekete-tengerben és a Földközi-tengerben is vannak ilyen forró tornyok, nyilván egyfajta stresszteszként is felfoghatóak a most kialakított új forró tornyok, illetve azoknak a működése. Semmiképpen nem szabad az emberi egészséget, illetve a környezetet veszélyeztetni. Köszönöm szépen, most a néppárt jelentéstevője kap szót. Köszönöm szépen. Nem is tudom, hogy kinek kellene köszönetet mondjak. Először is nyilván Pálecki úrnak, köszönöm meg, majd pedig Kriton Arzenisnek, aki ezt elővezette. És így köszönöm szépen a tervezetet. Üdvözlöm a bizottságnak a javaslatait, amelyek az offshore tevékenységek biztonságát kívánják emelni, és az offshore balesetek előfordulásának a kockázatát pedig csökkenteni. Én Észak-Németországból jövök, de minden más part mentén élő EU-s polgár számára is nagyon fontos ez a megközelítés, hiszen ismerjük a negatív hatásait az ilyenfajta baleseteknek. Nagyjából ezer offshore torony dolgozik Európában, és hát sajnálatos módon növekedni fog majd a balesetek száma, hiszen minden egyes furó torony egyfajta kockázatot, méghozzá elég nagy kockázatot rejt magában, ahogy Kriton Arzani szépen elmondta. Ennél fogva véleményem szerint a jogi keretet valóban egységesíteni kell. Egy rendelet tulajdonképpen a minimális közös szabályokat összefoglalhatná, és ez a legjobb út. Palecki úr javaslatát illetően három konkrét pontra hagy utaljak. Először is. A nagyon pontos módosítások, amelyek a transzparencia irányába hatnak, nagyon lényegesek. Második, a bizonyos berendezéseknek a leállítása is nagyon lényeges, hiszen a biztonságot nem szavatoló berendezések nem fenntarthatóak. Az a probléma azonban, hogy egy olyan érintett állam, hogy a tagállamról van szó, amelynek a jogszabályai szerint működnek a furótornyok, azok egy közös kivizsgálást kezdeményezhetnek, ami azonban a magát a folyamatot nagyon elnyújtja, és hát lehet, hogy kontraproduktív. Közös szabályokkal az ilyen ö, ö, szabályok tulajdonképpen nem is lennének szükségesek. Köszönöm. Mondja az elnök, következő jár árnyék jelentéstevő, Bász Áhyaut kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük Kritonnak is, hogy most felszólaltál itt az eredeti árnyék, az eredeti jelentéstevők nevében, de hát ez így volt már a Lutusefnél is tegnap. Nagy mértékben tudjuk azt a csapás irányt támogatni, amit Paleckis úr itt elővezetett, illetve hát ez azt jelenti, hogy egy jelentéstevőt támogatjuk. Mindenképpen meg kell erősítenünk és támogatnunk a bizottsági javaslatot, ami önmagában egy kicsit talán nem felelt meg az elvárásainknak, amikor tavaly hallottunk róla. Persze azzal éltünk, hogy ez nem egy irányelv lesz, hanem egy rendelet. Nagyon fontos tisztáznunk az, hogy itt egy rendeletről van szó, és hogy nem arról kell majd folytatnunk a vitát, hogy ki mit hajt végre, és ki nem és ki akar itt a biztonságban tényleg úttörőként megjelenni. Úgyhogy itt egyetértünk a rendeletnek a mi voltával. A megelőzés is nagyon lényeges, ahogyan hallottuk, hogyha például a Deep Horizon, a Deep Water Horizon esetében történt, de ezen túlmenően arra is szükség van, hogy legyen egy felügyelet, méghozzá a felügyelőket is felügyeljük. Sajnos a bizottsági jelentésből hiányzik, hogy ki lenne ez, és a jelentéstevő sem nagyon szól erről. Pedig az EMSA, a tengeri, tengerügyi hatóság nyugodtan lehetne itt a felügyelő. Amikor megkívánjuk előzni az ilyen baleseteket, akkor ugye eleve egy nagyon sérülékeny területen vizsgálódunk, főleg, hogy az ökoszisztémákra gondolunk, de hát mélytengeri fúrásokról is beszélünk, és itt a nordikus, az északi tengerekre ut- utalnék, ahol moratóriumot szeretnénk kieszközölni, és erre helyezzük a hangsúlyt a vonatkozó módosítóinkban is ha már problémára kerül sor, ha bekövetkezik egy baleset, akkor a legnagyobb ö, probléma mindig a felelősség kérdése. Egyetértünk a jelentéstevővel abban, hogy a pénzügyi garanciákat meg kell erősíteni, és érdekes látni azt is, hogyha a biztosító társaságok, akik biztosan elmentek önökhöz is, azt mondják, hogy nem tudunk több biztosítást nyújtani. Hát ez is mutatja, hogy mennyire nagy a veszély ebben a eh, kontextusban, hiszen eh, nincsenek rendelkezésre álló adatok, ami alapján még magasabb szintű biztosítást lehetne például kötni. Tehát az olajtársaságok olyan eh, vircsaftot folytatnak, aminek a kockázatát gyakorlatilag nem ismerik, és ezt a kockázatot nem a magántársaságok viselik, hanem sajnos a, a nagy nyilvánosság a polgárok. Persze, hát nem biztos, hogy biztosítások révén kell itt ö, ö, szavatolnunk a biztonságot, de akik ezeket a tevékenységeket magátársaságként üzemeltetik, és tulajdonképpen a profitot ők viszik el, legyen az a Shell, vagy akármelyik más, ők, ők vállalják a kockázatot, miközben, hogyha baleset történik, akkor ők nem felelősség. Ez nem elfogadható helyzet sem a saját vizeinken, sem pedig EU-s vizeken kívüli területeken, ahol azért az európai társaságok egyébként elég aktívan jelen vannak. Európai jogszabályok érvényesek az európai társaságokra, még akkor is, hogyha EU-s vizeken kívül tevékenykednek. Egy másik nagyon fontos dolog, biztosítanunk kell az, hogy a teljes költségek vonatkozásában felelősek ezek a társaságok, hiszen nagyon sokszor az a helyzet, hogy a közhatóságok vállalják a szétszerelését a furótornyoknak. Pedig a felelősség az erre is ki kellene, hogy terjedjen. Én a magam részéről ezt is ki kívánom hangsúlyozni a vonatkozó módosításainkban. Úgyhogy összességében igen, támogatjuk a bizottság javaslatát, de még tovább fogjuk erősíteni és élesíteni. Köszönöm szépen Beszelykortnak, és ma itt a helyettesek napja van. Árnyék jelentéstevő kapcsán is Jan Gebrandinak adom meg a szót, Korin Lepást képviseli ma. Köszönöm szépen, elnök úr. Karin Lepás sajnos ma nem tud itt lenni, és engem kért, hogy a nevében tegyek néhány észrevételt. Először is köszönöm Kritonnak is, és az előadónak is a véleménytervezetet. Ez több mint jó kiinduló pont. Mi liberálisok néhány módosító indítványt benyújtuk majd, hogy erősítsük a véleményt, különösen a pénzügyi biztonság, az EU monitorozása, a transzparencia, illetve a harmadik eh, felek eh, függetlensége témakörökben. Örülünk, hogy Palekis úr nem változtatta meg a jogszabályformát, mi is a rendeletet támogatjuk, és nem az irányelvet, amit az ITRE jelentéstevője támogat. Tehát mi itt támogatjuk a mi előadónkat. Fontos szerepet játszhat az EMSA az Európai Tenger Biztonsági Ügynökség most csak a közlekedéssel, szállítással foglalkozik, és a liberális frakció nagyon fontosnak tartja, hogy az EMSZA hatáskörét kiterjesszük a fúrásra és eh, a, tehát arra a témakörre, amiről most beszélünk. Egy másik kérdés eh, a felelősség, pénzügyi biztonság kérdése. Bass Eckhart néhány nagyon jó észrevételt tett ezzel kapcsolatban. Üdvözöljük azt, hogy a bizottság kiterjeszti a környezetvédelmi felelősség irányelv hatáját, ez egy nagyon pozitív lépés. Véleményünk szerint az üzemeltetőktől meg kell követelni már az engedélyben, hogy az egész eljárás során, az egész offshore projekt működése kapcsán tudják demonstrálni azt, hogy elég pénzük van ahhoz, hogy a környezetvédelmi károk helyreállítását is e, tudják ebből majd finanszírozni, amennyiben ilyesmire sor kerülne. Ez egy kulcsfontosságú elem. És végül, elnök úr, Sokat foglalkozunk a harmadik fél, az külső verifikálók függetlenségének a kérdésével. Ezt teszi transzparensé az egész projektet. Elégedettek vagyunk, örülünk annak, hogy a rendkívüli körülmények fogalmát bevezeti az előadó, el kell kerülni, meg kell akadályozni azt, ami, hogy abban a pillanatban, ami, hogy bekövetkezzen az, hogy a sarkvidékeken is elkezdődhessenek a fúrások. Hát itt a moratóriumot támogatjuk. Köszönöm, most pedig Marika Janeki Kákisznak adom meg a szót, aki Stevenson képviselőt helyettesíti és képvisel itt ma. Köszönöm. Hát igen, ma én vagyok itt, Stuart Stevenson, Köszönöm, ha azt mondja, hogy egyre szebb. Felolvasom, amit ő leírt. Tisztában vagyunk azzal itt a parlamentben, hogy a tenger alatti fúrás jelentős kockázatokkal járul. Vicky Ford is rámutatott erre tavaly. Az ilyen offshore tevékenységek kapcsán biztosítani kell, hogy minden érintett ország a legmagasabb biztonságot garantálja. Ugyanakkor nem szabad egy dió feltöréséhez egy hatalmas kalapácsot használni. Az energiabiztonság kérdése nagyon lényeges, és a szabályozás nem szabad, hogy visszariassza a cégeket a, te, a tevékenységtől. Az északi tenger kapcsán mi is érintettek vagyunk, a legjobb gyakorlatok példáját demonstrálhatjuk eh, itt eh, az Egyesült Királyság jelenlegi keretszabályozásában. Ezért nagyon helyes az, hogy a többi tagállam is ilyen magas szab, szintű szabványoknak felegyen meg. Kicsit aggasztó azonban, hogy a bizottság nem irányelve, hanem rendeletre tett javaslatot, és ezzel arra kényszerít tagállamokat, így az Egyesült Királyságot is, hogy a jelenlegi sikeres szabályozó keretüket lerontsák és egy új európai rendeletet alkalmazzanak ehelyett. Az új jogalap szerint a munkavállalók képzése jelentős költséggel jár, és nagyon időigényes lenne. Ez még oda is vezethet, hogy romlanak a biztonsági sztenderdek, hiszen a legfontosabb feladatuktól a biztonság értékelésétől vonja el az időt, energiát ez a képzés. A javaslatban szerepel az is, hogy bizonyos jelentéseket kell készíteni, ez 146 millió fontba kerülne, jó, hogy bocsánat, hogy fontban, pontról beszélek. Ez a, ezek a javaslatok egy jogi lidérsznyomást jelenthetnek, eh, majd katasztrofális következményekkel járhatnak. Brit képviselőként én biztos büszke vagyok a mi saját biztonsági modellünkre. A saját tudásunkat, szakértelmüket is felhasználhatnánk arra, hogy átírjuk ezt a javaslatot, és ebből minden EU tagállam profitálhatna. Azt hiszem, hogy több képviselő és felhívást intézhetne E, az iránt, hogy e, függeszék fel az összes tengeri előtti fúrást. E, hát ezért én reális akarok maradni. Tudom, hogy folytatni kell a munkát, és az erőforrások legbiztonságosabb kiaknázására megoldást kell találni. De nagyon sok módosítót a frakción be fog nyújtani ehhez a szöveghez. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm, nagyon friss hangot hallottunk itt a brit képviselő részéről. Bocsánat, Egyesült Királyságbeli, ki kell, hogy javítsam magam. Most pedig Wills kolléganőnek adom meg a szót, aki itt az tényleg az egyik két árnyék előadó közül az egyik, aki saját személyében van itt, és nem más képvisel. Köszönöm szépen, és szeretném azért elmondani azt, hogy nem tartom jónak azt, és méltányosnak, hogy mi csak egy véleményt írhatunk az ipari bizottságnak, hiszen a bizottság az offshore tevékenységek biztonságát helyezte kilátásba, tehát nagyon fontos a biztonsági szempontjai ennek a tevékenységnek, és az emberekre és az állatvilágra gyakorolt kockázatai nagyon fontosak, hiszen itt a környezeti károk kiavítása és a klímaváltozásra való kihatása is nagyon fontosak. Tehát az ITRE-nek együtt kellene velünk dolgozni, de nem vezető szakbizottságként, mert én attól félek, hogy ezáltal kezdettől fogva a csapás iránya a parlamentnek adott lesz. Éppen ezért nyomatékosan üdvözlöm azt, hogy az offshore tevékenységek biztonsága tekintetében a bizottság cselekvési igényt lát, és javaslatot is tett erre nézve. Ezért, ezzel az EU-nak lehetősége lesz arra, hogy a tagállamokban minimális standardokat vezessen be ugyanis nagyon fontosak lennének az ilyen ambíciózus standardok, hiszen szinte már az olaj és gáz kitermelő koncerneknek a profit éjségétől már szinte egy gáz vagy kőolajmező sincsen biztonságban, és tudjuk, hogy egyre jobban úgy tűnik, hogy kimerülnek majd ezek a mezők, és éppen ezért ezek a nagy koncernek egyre inkább a maradék telepeket szeretnék kitermelni, és éppen ezért a palagáz és egyéb más olaj- és gázmezőket, akár akkor is, hogyha több kilométerrel a tengerszint alatt helyezkednek el, igyekeznek kitermelni. És ahogy elolvashattuk, hogy egy súlyos kőolaj vagy gáz baleset kockázata egyre nagyobb az elmúlt években, ahogy ezt az elmúlt két évben is láthattuk. Hogyha pedig egy ilyen balesetre sor kerül, akkor pedig biztosítani kellene azt, hogy egy ilyen kitermelő cég az összes környezeti kárér felel. A bizottság javaslatának a négyes cikkejében a javaslat nekem túl homályos, ugyanis azt kellene biztosítani, hogy elegendő pénzügyi pénzforrás kerüljön biztosításra, még mielőtt megkapná az engedélyt a kitermelésre az adott cég, és az általa okozott minden kárt fedeznie kellene ebből, és óvnám önöket attól, hogy ha ez nem így történik, akkor az európai adófizetőknek kell majd ezeket a károkat megfizetnie. De egyéb iránt úgy gondolom, hogy a módosítás indi, módosító indítványok jó irányba mutatnak. Egyébként a a nagyon érzékeny környezeti területeken pedig nem tartom megfelelőnek az intézkedéseket, hiszen például az, az Arktisz területén ott nem tartom megfelelőnek és kiegyensúlyozottnak a kockázatokkal való bánásmódot. És hogyha kis mennyiségekkel szennyezzük ezeket a területeket, akkor ezek ugyan kis mennyiségek, de folyamatosan szennyezik a környezetet, és 6 millió tonna kőolaj kerül így a környezetbe évről évre a furótornyokon keresztül. És hogyha nem állítjuk le ezt a környezetszennyezést, akkor én azt javaslom, hogy környezetileg érzékeny területeken egyáltalán ne adjunk ki több furási engedélyt nagyon elmondható az, hogy a, az ilyen koncernek menedzserei nem látják be azt, hogy ezek a források, ezek nem potolhatóak, tehát gyakorlatilag nagyon fontos az, hogy a gáz és az olaj kitermelés egyre nagyobb költségeit re is tekintettel kell lenni. Tehát nagyon fontos az, hogy a biztonsági intézkedéseknek növekedniük kell, hiszen csak így biztosíthatjuk azt, hogy ez a terület biztonságosan tudjon a jövőben tevékenykedni. Köszönöm szépen Víz asszonynak, mondja az elnök, és ön is elmondta azt, hogy mi miért nem vagyunk érintettek ebben. Hát hadd válaszoljak erre, mi az utolsókig harcoltunk egészen addig a részvételért, egészen addig, amíg a bizottságok konferenciáján végül is a bizottságok kompetenciáját így módon osztották fel, tehát így gyakorlatilag eh, exkluzív kompetenciákat kapott, illetve eh, osz, megosztott kompetenciákat az ITRÉ-vel eh, sikerült szerezni, és eh, így az ITRÉ-ben dolgozó kollégákkal együtt kell dolgoznunk. Egyébként én is azt gondolom, hogy nekünk kellene a főkompetenciát viselnünk, de hát ez lett végül is a döntés. Ivkusé kollégának adom meg a szót, anélkül, hogy az idejét korlátoznám. Köszönöm szépen, elnök úr! És múlt évben nem voltam itt az Európai Parlamentben, hanem a francia parlamentnek voltam a tagja, és mi a miniszterünkkel ellenzékben voltunk, és itt van a javaslatunk a, ezzel kapcsolatban a, az offshore cégek nagy mélységben végzett kitermelési munkájával kapcsolatban, hiszen nagyon sok energiát használunk fel erre, és nagy veszélyei vannak ennek a technológiának, az olajfúrótornyokon speciális felszerelésekre van szükség, és hasonló készülékekre, mint a palagáz kitermeléshez, tehát nagyon nagy ráforítást igényel ez a fajta kitermelés, és vannak erre példák, ahol hatalmas nagy beruházásokat igényel ez a tevékenység, több mint 300 ezer euróba is kerülhet naponta egy-egy ilyen furó toronynak a létesítése és gyakorlatilag ezeken a területeken nagyon nagy a biológiai sokszínűség, ami azt kell, hogy mondjuk, hogy akár egy teknős faj, ami egy ilyen nagy mélységben él, akár többet érhet, mint az egész ott végzett munka a biodiverzitás tekintetéből. Tehát ezért azt gondoljuk, hogy szigorúbban kellene szembehelyezkednünk ezzel a tevékenységgel. Köszönöm szépen, Kusé úr. Én egyébként időben nem is korlátoztam a hozzászólását, de minden esetre végére értünk az eszmecserének. És akkor így most a bizottságnak szeretném megadni a szót, tehát a bizottság parancsoljon. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindazoknak a hozzászólást, akik uh, éltek a lehetőséggel, és köszönet illeti azokat is, akik támogatták a bizottság javaslatát. A bizottság célja egyértelműen az, hogy jobb körülményeket teremtsünk a szénhidrogének feltárására, kitermelésére, mert akár akarjuk, akár nem, még évtizedekig fontos energiaforrások maradnak, még a 2050-ig tartó úti terven is szerepelnek. Az alacsony szén felhasználású gazdaság felé haladunk, és a legjobb energiaforrások persze a megújuló energiák, de hát azért maradjunk a valóság talaján. A kőolaj, földgáz még évtizedekig velünk maradnak. Ezért valóban nagyon fontos, hogy megfelelő jogszabályokat alkossunk az EU szintjén. Már csak azért is, mert az EU-ban is folynak fúrások, kitermelés, néhány ország előbbre tart, mint mások, például az Egyesült Királyság. Csak szeretnék emlékeztetni rajta, hogy a BP volt érintett, tehát jó, nem baj, helyes, hogy a brit fontban emlegetjük a költségeket. Nyilvánvaló, arra van szükség, hogy szabályozzuk ezt a tevékenységet. Ezért javaslunk egy rendeletet, ugyanis mi közvetlenül az üzemeltetőkhöz fordulunk, és ők elsősorban felelősök azért, hogy biztosítsák a tevékenységük biztonságát. Ezért a rendelet az alkalmas jogi forma. A parlamentben az ITRE, mint elhangzott, irányelvre tettek javaslatot, és most örömmel hallottam, hogy önök a rendeletet támogatják. Persze gondolják, hogy a tanácsban is zajlik ez a vita. Köszönöm tehát a támogatást, és köszönöm azt is, hogy nagy vonalakban a javaslatunkat támogatják. Több kérdést emeltek ki, ezek valószínűleg nehéz kérdések. Mi is egyetértünk azzal, hogy például a pénzügyi felelősség kérdése nagyon lényeges. Az is igaz, hogy ma a biztosító társaságok nem tudják fedezni az összes kárt, amely itt felmerülhet. Ez nyilvánvalóan olyan probléma, amivel tisztában vagyunk, és pontosan ezért keressünk más alternatívákat. Ezek benne vannak a javaslatunkban de értjük, hogy önök aggódnak, és nincsenek kész receptek, megoldások még ebben a stádiumban. Elhangzott egy érdekes javaslat, hogy legyen közös ellenőrzés, tehát más joghatóság alá tartozó tevékenységet egy másik tagállam közösen ellenőrizhessen az adott tagállamban. Nem tudom, nem gondolom, hogy a tanács egy ilyen javaslatnak nagyon örülne, de vannak más példák, olyan tevékenységek, amikor nem csak egy tagállam érintett, és mi bátorítjuk a regionális együttműködést, talán ez itt is hasznos lehet valóban. Önök is megértik nyilván, hogyha a platformok leszereléséről, szétszereléséről van szó, ez nyilván egy nagyon fontos kérdés. Normál esetben ez benne van magában az engedélyezési eljárásban, illetve az engedélyben, amit a, a platform üzemeltetője megkap, tehát benne van a teljes a fűrotron leszerelése is magában az engedélyben. Önök is kiemelték az EMSA szerepének a fontosságát. Szeretném elmondani, hogy egy közelmúltban elfogadott jogszabály az emsa ról az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségről most kiterjedt, kiterjesztett az EMSZA tevékenységi hatáskörét az offshore fúrási tevékenységre is. Persze ez még nem megy olyan messze, amennyi, mint amit néhányan önök közül kértek, hogy az EMSZA lássa el a felügyeletet. Azt hiszem, hogy ez még nem tekintető az EMSZA feladatának. Lehet, hogy itt lépésről lépésre haladhatunk e felé, de most a bizottság nem ment ilyen messzire. A transzparencia nyilvánvaló ez is a javaslatunk része, és üdvözöljük azokat az elképzeléseket, amik javíthatják az átláthatóságot. Érzékeny területek. Megint csak ez egy olyan kérdés, amit az engedélyezési eljárás során kell vizsgálni. Két hete Norvégiában jártam, egyértelmű, hogy Norvégiát is foglalkoztatja a sarkvidék, és Norvégia talán az az ország, amely nagyon közelről figyeli ezt, a, ezt az ügyet, és biztosak vagyunk abban, hogy hamarosan megteremtik a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy új feltárást meg lehessen kezdeni ezen a területen is technikai problémákat az engedélyezési szinten kell megoldani, hiszen ez az a pont, amikor még a megelőzésnek a legnagyobb lehetősége van. Önöknek is az a véleménye, hogy ez a legfontosabb kérdés a prevenció. Itt be is fejezném nagyon sok módosítót nyújtanak majd be önök. Az itt holnap lesz ennek a jelentésnek a vitája. Biztos vagyok abban, hogy a parlamentbeli viták, eszmecserék nagyon izgalmasak lesznek, örömmel várjuk, nagy érdeklődéssel várjuk ezeket az eszmecseréket. A tanácsban történt előrelépés, hiszen már hat hónapja dolgozunk ezzel a, ezen a tanácsban, és miután ez prioritás a ciprusi elnökség számára is, a trialógust a parlament és a tanácssal az év vége előtt már elkezdhetjük, mert szerintünk is a legfontosabb kérdés az, hogy nincs vesztenivaló időnk. Valóban a lehető legjobb körülményeket kell megteremteni a feltárási, kitermelési tevékenység számára, Eh, offshore húrások esetén, és a közös célunk az, hogy megteremtsük az optimális körülményeket a rendelet tervezetünknek is ez a célja. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottságnak, és ezzel ezt az eszmecserét be is fejeztük. Július 12-e déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Szeptember 6-án eh, szavazunk majd, vagy vitatjuk meg itt a módosítókat. Szeptember 19-én szavazunk ezek eh, a, ebben a eh, szakbizottságban, október 10-én pedig az ITRE-ben lesz a szavazás, ez a terv. Köszönöm mindenkinek a részvételt az eszmecserében, és rátérünk a következő napi rendi pontra, amelyik a 17-es és a 18-as, ezt a kettőt együtt vitatjuk meg. Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram létrehozása, illetve az annak végrehajtását szolgáló egyedi program. Mindenek előtt a jelentés a vélemény előadójának adom meg a szót, aki Krisztián Szilviu Busúj, ha jól ejtettem ki, Busúj. It's very good, thank you very much. Thank you. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a benyújtott módosítókért. Közel 400 módosító érkezett a rendeletre vonatkozóan, és a végrehajtással, a Horizon 2020 végrehajtását, illetően 200 módosító érkezett. Lesznek megjegyzéseim a legfontosabb módosítókra vonatkozóan, még akkor is, hogyha ez nem lesz kimerítő, és nem is biztos, hogy ez lesz a legutolsó megállapításom, hiszen tovább kell gondolkodnunk a módosítókról, és meghallgatjuk természetesen a kollégákat is, akik majd elmondják a véleményüket a benyújtott módosítókról. Vannak olyan módosítók, amelyek új dolgokat fogalmaznak meg, ami nem szerepelt az eredeti javaslatban, és ezeket szívesen támogatom is. A kutatás, mint karriernek a támogatása nagyon fontos, hiszen ezzel lehet a kiválóságot biztosítani a tudományokban. És elmondtam már, hogy az interdisziplinaritást is tudom támogatni, ami nagyon fontos megközelítés, hiszen így lehet az áttöréseket, a tudományos áttöréseket tényleg multiplikátor hatással terjeszteni. Vannak azonban érzékeny kérdések is, ahol ki is, eh, ami, ahol nem tudtuk elfogadni a benyújtott módosítókat, vagy legalábbis hát eh, kompromisszumra kell jutni. Vannak ambiciózusabb módosítók a bizottságénál, vannak olyanok is, amelyek kevésbé azok. Volt, ahol csak a megszövegezést eh, javítottam, és ahol igyekeztem a bizottságnak a javaslatait is integrálni. Az ősejteket illetően itt nem szabad túlságosan előíró megfogalmazást alkalmaznunk. Köldögzsinór vérből származó ősejtekre és indukált pluripotens ősejtekre gondolok itt. Amennyiben az embrionális őssejtek nem lesznek szabványosítva, akkor más lehetőségek azok lehetnek, úgyhogy itt nagyon óvatosan kell bánnunk az érveléssel. Nanotechnológia vonatkozásában, főleg a, ennek a biztonságos, biztonsági aspektusai tekintve vannak módosítók, a nanotechnológiának az emberekre, illetve a környezetre gyakorolt hatása, ezek még olyan kívások, amelyeket vizsgálni kell, és ezekről nem szabad elfeledkeznünk. A biotechnológiáról Gutierrez asszonytól érkezett módosítás, a, az élelmiszerek term- előállításában játszott szerepüket emeli ki a módosítóban. Az, hogy külön prioritást helyezzünk az öko innováció tekintetében. Önmagában ez az öko innováció nagyon sok területet lefed, amit más ágazatok már kezeltek. Vannak módosítók, amelyek a megelőzésre vonatkoznak, egészségügy megőrzésre, ezeket tudom támogatni. Szóval vannak érdekes módosítók, bizonyos betegségeknek a nemekhez köthető mi voltát illetően, mert attól függően, hogy mely nemet érinti a betegség, másként fejti ki a hatását, és másként, más terhet jelent a, a beteg számára. Ez tulajdonképpen azt jelenteni, hogy egyrészt a krónikus betegségeknek a listája nőne, amelyeket, amelyeknek a leküzdésében finanszírozni kellene, másrészt pedig betegcsoportokat alakítanak ki. Nem egészen értem, hogy ezzel a, ezzel a kategorizálással miért mazsoláznánk ki úgymond egyes személyeket, én azt gondolom, hogy itt a krónikus betegségekre kell hangsúlyt helyeznünk. Az összes krónikus betegséget egyenrangúan kell kezelnünk, és akkor senki nem mondhatja azt, hogy a, 2000, a Horizon 2020-ból valamelyik betegséget kihagytuk volna. Tehát egy általános megközelítésre lenne szükség, és gondolom, hogy itt azért kompromisszumra is fogunk jutni. A többi módosító illetően ezekkel együtt tudok élni, a személyre szabott orvoslás, a különböző kockázati tényezők és a többi. Azt gondolom, hogy itt a megszövegezésben kell megegyeznünk, és erre, ezen majd közösen dolgozunk. Ami az élelmiszerbiztonságot illeti, az ellátó lánc és az ökoszisztémák hatása, illetve az arra való kihatás, ezek mind nagyon fontos módosítók. Azt gondolom, hogy a, érdemes támogatni nyilván az egészségesebb táplálkozást. Az üvegházhatású gázkibocsátások csökkentésére vonatkozó célkitűzések, célhatárok, hát nem hiszem, hogy ez a helyes fórum, hogy itt most ebben a dokumentumban ezt rögzítsük. Nyilván a Horizon 2200 támogatni fogja a, az energiahatékonyságot, a megújulók használhat, használ, felhasználását, amennyire csak lehet, hiszen a Horizon 2020 a különböző környezetvédelmi politikai célkitűzésekhez hozzá kíván járulni. Számos kollega a vízügyi kérdéseket is felkarolta a módosítókban, különös tekintettel a, az éghajlatváltozásra. Hát ezeket is újra át kell majd néznünk, ezeket a módosítókat. A KKV-k részvétele abban, hogy ipari kezdeményezéseket tudjunk elindítani itt a probléma megoldására, erről is beszélnünk kell majd még. Sokszor az alapvetésekről is egy kicsit más az elképzelésünk, úgyhogy itt azért kompromisszumot remélhetőleg sikerül majd kieszközölni. A költségvetésről szólnék még zárásként. Én is benyújtottam egy módosítót, amelyben százalékokra teszek javaslatot az összegek helyett, mert úgy gondolom, hogy bármi is lesz majd a tárgyalások eredménye az MFF-ről, több éves pénzügyi keretről, tulajdonképpen a, a finanszírozási prioritásainkat meg tudnánk őrizni. Remélem, hogy ezzel az elvel egyet tudnak érteni, ezt tulajdonképpen az ITRÉN belül már tárgyaltuk, és ott meg is állapodtunk el az eh, Horizont 2020, 2020 eh, vonatkozásában. Úgyhogy bízom abban, hogy sikerül megállapodnunk. A különböző prioritásokat, mint ahogyan mondtam, eh, szeretném, hogyha tudnánk támogatni az egészségügyet, hiszen ez a versenyképesség és a jóléttel összefüggő hosszú távú célkitűzés – Aztán nyilván több pénzeszközre lenne szükség, hogy a társadalmi kihívásokra reagálni tudjunk a Horizont 2020-on belül. Mindez azt jelenti, hogy az Európai Technológiai Intézet ö, elszámoltatható kell, hogy legyen, amikor a költségvetését végrehajtja. Az ipari vezető szerep, a KKV-k tekintetében és a társadalmi kihívásoknak a kezelése tekintetében nagyon lényeges. Egyszerűen több pénzre van szükség, hogy innovatív termékeket juthathassunk a piacra, ahelyett, hogy az alapkutatásokra költenénk olyan sokat, amelynek nem mindig eredmény az innováció. A nyári szünet után a kompromisszumos módosítókat meg fogják tőlem kapni, ott, ahol van lehetőség kompromisszumra, úgyhogy azt gondolom, hogy akkor már világos szöveggel lesz dolgunk. Igyekszem természetesen nagyon sok találkozót megszervezni a shadowkkal, hogy ezeket a kompromisszumokat megfogalmazhassuk. De ahogyan mondtam, nagyon konzisztens szöveget szeretnék, ami nem csak egy válogatása lesz az egyik vagy a másik elképzelésnek, mert egy nagyon fontos témáról van szó. Köszönöm szépen Boson úrnak ezt az átfogó expozét, most pedig akkor megnézzük, meghallgatjuk a shadowkat, az első a néppárti árnyékjelentéstevő Gutierrez Kortinez asszony. Öt percben kapszolt. Grazie, signor señor presidente. Jó, köszönöm szépen, elnök úr. Először is Busoly úrnak szeretnék az erőfeszítéseért köszönetet mondani, hiszen ez egy sokkal komplexebb program, mint az összes többi, amivel eddig foglalkoztunk. A 6., 7. és 8. kal én is foglalkoztam, ez sokkal átfogóbb. Úgy gondolom, hogy ha ezt a programot valaki elolvassa, akkor össze tudja hasonlítani Sőt, összehasonlítható azzal, mint hogyha valaki egy egész szakot elvégez. És ez nyilván azt eredményez, hogy súlya van ennek a programnak. Ez a program azonban, amiről most beszélünk, és a Horizont 2020-as program tulajdonképpen az egyes programoknak az összefoglalása. Ugye ez egy picit azért engem nyugtalanít és ezzel utalnék is az első technikai jellegű problémára, úgyhogy figyelnünk kell majd a kompromisszus módosítóknál is arra, hogy ha valamit módosítunk, azt egy bizonyos helyen kell módosítani, nem szabad itt összekevarni a szezont a fazonnal. Minden egyes program egy intézménynek felel meg, minden fejezet egy igazgatási grémiumnak felel meg, ezért, hogyha valahol rossz helyen módosítunk, akkor az egész program módosul. Úgyhogy itt nagyon óvatosan kell eljárnunk. Inkább négyszer ismételjünk meg valamit, és négy módosítót terjeszünk elő megszavazásra, ahelyett, hogy rossz helyen terjesszük elő. Cultural Heritage, a kulturális örökség, azért a tanács felel, és a klímaváltozás. Nem is akarok most belemenni abba, hogy ki miért felelős, ki, minek, ki a, kinek mi a hatásköre. Nyilván a kultúrával is összefügg a nemek közötti egyenlőség. Úgyhogy ha most itt a rossz helyre suvasztjuk be ezt a módosítót, akkor mindent összekeverünk. Én is utalnék egy pár módosítóra, Fontosnak tartom, hogy az összkép helyes legyen, és ennek kell alá rendelni az egyes specifikus aspektusokat. Vannak olyan témák, amelyeknek nyilván van kitása a Horizon 2020-ra, például ügyelnünk kell arra, hogy hogyan definiáljuk az infrastruktúrát. Ezt a 2020-ban, a Horizon 2020-ban megtettük, de nagyon sokszor csak fizikai formában értendő beruházásokra gondolnak, amikor az infrastruktúráról beszélünk. Miközben itt IT hálózatokban történő beruházásokról is szó lehet, amelyek például a klímaváltozást kívánják nyomon követni és kutatni. Úgyhogy itt pontosan kell értenünk, hogy miről is beszélünk. Tehát itt nem csak fizikai értelemben vett beruházásokról beszélünk, hanem más értelemben vett beruházásokról is. És ebben különbözik a Horizont 2020 koncepciója. Egy dolog hiányzik nekem, a tudás transfer az oktatás felé. Erre is figyelemmel kellene lennünk. Vannak olyan dolgok, amelyek már régen elavultak, mégis százszor megismétlik őket. Úgyhogy az általános témák mellett sokkal erősebben sikra kellene szállnunk, ez lenne az összkép. A környezettel kapcsolatban is van két-három megjegyzésem. A város, az város és környezet is. És a környezet védelméről beszélünk, illetve az erőforrások védelméről, akkor gyakorlatilag egy olyan tájról beszélünk, ahol vannak épületek, amelyek lehet, hogy kulturális örökséghez tartozó épületek. Tehát nagyon sok aspektust kell figyelembe venni. És a nem megújulókat is védeni, óvni kell. Sőt, ha nem megújul, akkor pláne. Aztán utalnék még a vízre. Nem tudok mindent, de azért sokszor társalogtam már kutatókkal és olyanokkal, akik a vízgazdálkodásban tevékenykednek, akik azt mondták, hogy a technológia, például a víz tisztítási technológia nagyon sokat fejlődött, miközben a vízkörforgást érintő kutatások még nem kimerítőek. Tudjuk, hogy sokat esik az eső, ez oda vezet, hogy esetleg a folyók kilépnek a medrükből. Kutatni kellene azt, és ez alapkutatás, hogy miért történik ez, mik az összefüggések. Ugyanúgy az a víz áramlatokat is tudnunk kellene kontrollálni. Hiszen ezek az áramlások sokkal erősebbek, a víz gyűjtő területek sokkal nagyobbak mint maga a folyó. Európában, a bizottságban van egy gyönyörű szép térkép a Dunáról és a Duna vízgyűjtő területéről, amit nyilván sokkal nagyobb, mint maga a Duna medre. Ha a palagázt kívánjuk kitermelni, akkor ennek kihatása lehet a Duna vízére is ennél fogva az erőforrásokat is kontrollálnunk kell, és nem csak az egyes országokra gondolok itt, a technológiákat szeretném hangsúlyozni, ezeknek a segítségével is lehet kontrollálni a kitermelést, azt nyomon kísérni, hogy hogyan tesszük tönkre a talajokat. Úgyhogy ez a téma nagyon-nagyon fontos. A mezőgazdaság is nagyon lényeges. A jövőbeni agrárium, és még nem is hoztunk létre forradalmi változtatásokat. De ennek az új mezőgazdaságnak igazodnia kell a klímaváltozáshoz, hiszen annak semmi értelme, hogyha például valaki salátát termeszt, amely víz, nagyon sok vizet igényel, miközben kaktuszt is termeszthetnénk, mert ahhoz sokkal kevesebb víz kell, viszont az is ehető növény. Erre is lehetne kutatásokat irányítani. Úgyhogy ezek olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni kell. Aztán van egy másik nagyon fontos téma is. És lehet, hogy nevetni fognak, lehet, hogy mindjárt nevetésben törnek ki. A professzorok mindig azt gondolják, hogy a saját témájuk a legfontosabb, de a transzparencia nagyon lényeges, és meg kell különböztetnünk egyrészt egy olyan információs rendszert a bizottság részéről, ami katasztrofálisan rosszul működik, ami gyakorlatilag azzal egyenlő, hogy egyáltalán nem működik. De van két téma, amit meg kell különböztetnünk egymástól. Public access, public data, tehát a nyilvánosság hozzáférése az adatokhoz tehát például a nyilvánosságra hozott folyóiratokhoz, hogyha a kutatók ezeket megjelentetik. De ezért fizetni kell. A kutatók is fizetnek azért, hogy megjelentessék az írásaikat. Monopolizálva vannak ezek a folyóiratok. Más, mások pedig nem férhetnek hozzá ezekhez a tudományos folyóiratokhoz. Ezért a parlamentnek harcba kell szállnia azért, hogy a kutatók és a kisebb egyetemek is publikálhassanak. Aztán a másik, a kutatási eredmények, az adatok, amelyek nagyon sokszor bizalmasak mindaddig, amíg le nem zárulnak a kutatások. És nyilván ugye nagyon sokszor az egyetem számára történnek a kutatások, ezért az egyetem a maga jószágának gondolja a kutatási eredményeket, miközben ugye itt is innovációhoz vezethetnek ezek az adatok. És ez nem megengedhető, hogy valakinek fizetni kelljen azért, hogy valamit megjelentet. Végezetül pedig a nyilvános adatok, public data, Ezeket is az innováció keretében megfelelően kell kezelni. Köszönöm. Az spricht dann Vittorio Prodi. Köszönjük szépen, és Vittorio Prodi következik ő is 5 percet kap. Oké. Okay. Grazie, Presidente. Eh, grazie. Rendben, köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm a jelentéstevőnek is a benyújtott dokumentumot, ami valóban nagyon fontos, és e, valóban kötelezettségeket ró ki ránk, és e, azt gondolom, hogy egy kicsit tartalmilag jobban kéne tagolni, vagy pedig egy dokumentumot kellene a dokumentumokból készíteni, hiszen itt olyan koncepciókat is láthatunk, amelyek újra és újra ismétlődnek a módosító indítványokban is, és ezeket mindkét dokumentumban viszont láthatjuk, egy kicsit nehézkes őket megkülönböztetni és a két dokumentumot véleményem szerint optimálni kellene. Mégpedig vagy establishment, vagy implementation területhez kellene őket hozzárendelni. Itt olyan dokumentumokról van szó, amelyek nagyon fontosak és nagyon igényesek, itt valóban az Európai Uniónak az a képessége áll kockán, hogy versenyképesek maradjunk globálisan, és ezért ténylegesen igyekeznünk kell ö, kiváló szerepet ö, megőrizni globális szinten is, és ezért nagyon fontos, hogy a mi szakbizottságunk főként a környezetvédelem és a közegészségügy szempontjait kiemelje. A közegészségügyi szempontból elsődlegesen hatalmas lehetőségeink vannak, és ezt fel is kell, hogy ismerjük. Ezzel kapcsolatban számos módosító indítvány érkezett, és ami a génom technológiával kapcsolatos kérdések, a lehető legfontosabb kérdéskörök és az erre specializálódott orvostudomány és a páciensek teljes génomának az elemzése a terápia során hiszen így célzottan lehet a terápiákat kialakítani. Ezek rendkívül fontos szempontok. Tegnap az International Herald Tribune-ban azt olvastam, hogy egy olyan terápiát találtak ki, ami a felnőtteknél az akut leukémia esetében is alkalmazható. <clears throat> És ez most vált lehetségesé, mivel egy hatalmas nagy laborban, Washington állam laboratóriumában készítették el a génom feltérképezését, és ott találtak egy olyan lehetőséget, amely ebben a specifikus betegség körében egy új lehetőséget nyújt, és tehát éppen ezért ebből is láthatjuk, hogy milyen fontos ez a munka, és nagyon fontosnak tartom hogy ezeket a lehetőségeket is említsük meg a dokumentumban. Van ennek egy mellékes, járulékos hatása is, mégpedig ezeknek a gyógyszereknek az engedélyezése során is jelentősége van ennek a kérdésnek, hiszen azt gondolom, hogy az olyan technikákat kellene jobban alkalmazni, amelyek nem állatkísérleteken alapulnak, hanem sejtkultúrákon végrehajtott kísérletek. Azt gondolom, hogy ezeket jobban kellene tudni alkalmazni arra, hogy a kockázatokat kiszűrjük. Hogy, illetve olyan esetekben is, amikor valamelyik páciensnél nem hat az az adott gyógyszer, akkor azok a vállalatok, amelyek gyártják az adott gyógyszert, azért védetik le a gyógyszert, hogy magasabb árakat kérhessenek utána érte. Én azt gondolom, hogy nekünk az olyan technológiákra kellene a hangsúlyt helyezni, amelyek fontosak az orvos a gyógyszerek engedélyezéséhez, és nem utolsó sorban segítenek a költségeket csökkenteni, és a tesztek pontosságát is növelik. Én azt gondolom, hogy ezek a nagyon fontos kérdések, és természetesen a klímaváltozáshoz vezető láncolat befolyásolására tett intézkedések is nagyon fontosak. Itt a víz problémát már megbeszéltük, hogy rendkívüli fontosságú ezzel kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy ezt sohasem lehet elég, elégszer ismételni. Hiszen az összes erőforrás szempontjából is ez a kérdés nagyon jelentős. De vannak erőforrások, amik lehet, hogy még szűkebbre szabottak, mint a víz, és szintén fontosak, és azt gondolom, hogy ezt a jelentős tevővel majd még részletesebben meg kell vitatnunk, hogy kompromisszumos módosító indítványokat sikerüljön majd létrehozni. Joe Evans következik, mondja az elnök, parancsoljon. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Az előadó rengeteget dolgozott ezen az anyagon. Fontos, hogy valamennyien elismerjük, felismerjük, mennyire fontos kérdésről van szó. Walesben, az én választó körzetemben 84 millió eurót kaptunk EU kutatási alapokból, nem csak egészségi témákra, hanem nagy gazdasági, fejlesztési lehetőségek is húzódnak e, ezekben a támogatásokban, és a Horizont 2020 a múltbeli munkára épül fenntartható, versenyképes gazdaság létrehozása továbbra is a célkitűzése. Több kollega említette az egészségügyet, de én most ebben a vitában inkább az utolsó, Prodi utolsó felvetésére koncentrálnék, ez pedig a klímaváltozás ügye. A Környezetvédelmi Szakbizottságban vagyunk, és itt rendkívül fontos, hogy megnézzük, hogy a, Horizont 2020 forrásait hogyan lehet a klímaváltozás káros hatásának a csökkentésére, a biodiverzitás kérdésére, élelmiszer, biztonsági kérdésekre fordítani, ezek ugyanolyan fontosak, mint az eddig említett ügyek le akarjuk rövidíteni az élelmiszerláncot, szeretnénk ehhez kapcsolódó tevékenységet is támogatni. A vélemény tervezetben, tehát ezekkel a célokkal talán kiemeltebben kellene foglalkozni. Tudom, hogy a vélemény előadójának ez szándéka is. A fenntarthatóságról az egész szövegben szó van, és természetesen a tehát finanszírozás, a támogatás társadalmi hatásaival is számolni kell. Az egyik javaslat például az, hogy a bizottság gazdasági, eh, társadalmi és fenntarthatóságra vonatkozó értékelést is végezzen a konkrét projektek kapcsán. Szerintünk a Horizont 2020-ból nem kellene nagy projekteket finanszírozni, vagy például a GMO-k eh, fejlesztésére szállni, hanem inkább globális környezetvédelmi megfigyelési információs rendszerek létrehozásában gondolkozhatunk, így lehetne erősíteni az ágazatban is, és nemzetközi téren is az együttműködést. A kutatási prioritásokat a civil társadalommal együtt kell meghatározni, és benyújtunk majd módosítókat, amelyben eh, felhívunk arra, hogy legyen párbeszéd a különböző platformok között, például a gazdák, kisvállalkozások eh, hozzájárulása az innováció szintén nagyon fontos, és ezt is eh, el kell ismerni, különösen az élelmiszerlánc vonatkozásában de akkor is, hogyha állatjólétre gondolunk, vagy a helyi termelők támogatásáról. Másik kérdés, amiről már szó volt, hogy a strukturális alapok kontextusába helyezzük ezt a kérdést, hiszen a kutatás, az innováció versenyképességének erősítését ezekből az alapokból is támogatjuk. A az NV a Horizont 2020-a kapcsolatban egy nagyon határozott véleményt kell, hogy megalkosson, hiszen fenntartható erőforrás, hatékony és alacsony szénkibocsátású gazdaságot akarunk létrehozni. Köszönöm szépen, Szúza képviselő a következő. E Köszönöm szépen, elnök úr, és azt gondolom, hogy a ez a kérdés és az innovációs kutatása Horizont 2020, ez egy rendkívül fontos kérdés, nem csak Európa szempontjából, hanem mindenütt a világon. Így van ez. Éppen ezért nagyon köszönöm a jelentéstevőnek ezt a hatalmas munkát, amit ebben a két nagyon átfogó kérdésben végzett, és függetlenül attól, hogy vannak vélemény eltéréseink a két területen. Néhány pontot szeretnék kiemelni. Az egyik a Google módosító indítványai, azok az egészség területére vonatkoznak, de szeretném kollégám módosító indítványait 22, 23, 24, 25 a számuk, és itt az esélyegyenlőségről van szó egyrészt, másrészt pedig a közlekedés területéről is szólnak ezek, és most szeretném összefoglalni ezeket. Először is arról is szólnak ezek, hogy nincsen elegendő beruházás, ami a diagnózis biztonság területét javítaná, és a kutatási eredmények továbbadását is érinteném, hiszen e, vannak e, betegségek, ahol ezeknek nagyon nagy jelentősége lenne. A igazságos hozzáférés a közegészségügyi rendszerekhez és az esélyegyenlőség a közegészségügyben ezek azok a területek, amelyekre vonatkoznak, túlnyomó részt ezek a módosító indítványok, és talán van még egy kérdés, ami nagyon vitatott, ez a, a az ősejtekre vonatkozó, az 53-as módosító indítvány ősejtkutatásra vonatkozik, ahol egy kiegészítésről van szó, ugyanis a bizottság nem kéri a védelmét az emberi őssejteknek, de itt azt kérjük, hogy az adatbankokat kellene kialakítani az ősejt kutatáshoz és az ősejtek tárolásához. És hogyha jól értelmeztem, akkor a, ez annak felel meg, amit Krisztián is elmondott kezdetben. És hát azért még majd remélem, hogy sikerül valamilyen konszenzusra jutnunk. Ezen a területen a finanszírozás területén a tudomány mai állapotának megfelelő módon, ugye itt a Horizon 2000 2020-ról beszélünk, 2014-től 20-ig terjedő időszakra, itt igazán nem segít rajtunk, hogyha olyan javaslatokat teszünk, amik arra korlátozódnak, amiket jelen pillanatban már tudunk. Mi abba reménykedünk, hogy a következő előttünk lévő hat évben ezen a területen még nagy fejlődés elé nézünk, és éppen ezért olyan fontos az, hogy ezek a javaslatok is figyelembevételre kerülhessenek, tehát ezért nem szabadna bekorlátozni már most így kezdettől fogva ezt a kutatási területet, tehát hogy hol lehessen kutatni, hol ne lehessen kutatni, ezt nem mondjuk meg előre. Még egy záró megjegyzésem van, és azt gondolom, hogy a, hogy a frakcióm kész lesz arra, hogy kompromisszumot kössön, ahol ez lehetséges, és a jelentéstevővel vitában állunk ezen a területen, de még egy megjegyzést engedjenek meg, amit Pró, az a kapcsolatban, amit Pródi úr mondott, mégpedig itt a personifikált orvostudományról, gyógyításról van szó. Én azért kétségeket szeretnék bejelenteni azzal kapcsolatban, hogy ez a személyre szabott gyógyítás, ez hogyan működhet. Én azt hiszem, hogy még a gyakorlatban azért eléggé messze vagyunk attól, hogy tudományos bizonyítékaink lennének arra, hogy ezek, ez a fajta gyógyítás, ez lehetségesé válik majd valamikor. Tehát legyünk óvatosabbak, amikor valamiféle várakozásokat ö, alakítunk ki a személyre szabott gyógyítás területén, mert még nagyon messze vagyunk a gyakorlatban ettől, és a gyógyszer kutató cégek egy kicsit talán eltúlozzák, hogy finom legyek ezeket a várakozásokat. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Buzoly úrnak is a munkáját, és köszönöm azt is, hogy ilyen nyíltnak mutatkozott, eh, arra nézve, hogy az eszmecserét is szívesen figyelembe veszi majd a további munka során. Én is azt gondolom, hogy nem szabadna a betegségek során valami végtelenített listát e, leírni, hanem inkább arról van szó, hogy nézzük meg, hogy hol van az európai többletérték. Az itrében. E, gyakorlatilag a kérdés az az, hogy az európai kutatás kormánynak egyáltalán prioritása-e a közegészségügy, mert hiszen ez nyilván egy nemzeti feladat, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos a kutatás területén együttműködni, amikor ritka beteg, megbetegedésekről van szó, hiszen itt túl kis számban állnak tapasztalatok rendelkezésre tagállami szinten. És a gyermekek megbetegedése is egy olyan terület, amikor uh, intenzív uh, állomásra kerülnek a gyerekek, akkor nagyon fontos, hogy itt is szükség van egy együttműködésre nem a tagállamok között, hiszen tehát, hogyha ritka megbetegedések és gyermekek súlyos megbetegedéséről van szó, akkor itt ezeket külön ki kellene hangsúlyozni. A hetedik kutatási program, keretprogramban nem sikerült mindezt olyan mértékben elérni, ahogy ezt szerettük volna, de kérném önöket, hogy támogassanak majd ezekben a módosító indítványokban. Van egy, vannak még módosító indítványaink a diagnózis és terápia területére vonatkoznak, hogyha ezeket elolvassuk, akkor, és nem akarok itt senkit rossz szándékkal vádolni, de azt gondolhatnánk, hogy itt valami hatalmas adatokat fogunk generálni amelyek szinte lehetőséget nyújtanak bizonyos betegségek prognosztizálására. Na de mit segít ez a pácienseknek, hogyha ő azt tudja, hogy majd valószínűleg meg fogok gyógy, betegedni ebben vagy abban a betegségben, de nincs is lehetőség arra, hogy megelőzzük, vagy gyógyítsuk azt az adott betegséget. Tehát ezért is jön a diagnosztika, a prevenció és a terápia valahogy közelebb, hogy kerüljenek egymáshoz, hiszen hogyha nincs a lehetőség se terápiára, se megelőzésre, hát akkor a mi jelentősége van a diagnosztikának. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezért itt prioritást kell eh, helyezni arra, hogy a diag, azokat a diagnosztikai eljárásokat kellene támogatni, vagy elős térbe helyezni, ahol teráp terápiával gyógyíthatóvá válhatnak, vagy megelőzhetővé válnak azok a betegségek, és ezért én Pródi úr által elmondottakat támogatni tudnám a személyre szabott gyógyászat területén. Van még egy pont, amit szeretnék kiemelni, ez pedig a védekezés, a terhesség elleni védekezés, már pedig a férfiaknál. Mert hiszen eddig a nőknél voltak ezek a a terhesség megelőzés lehetőségek különböző mellékhatásokkal, és most már vannak olyan kutatók, akik már több éve a férfiak részéről történő védekezésen dolgoznak, és technikailag lehetséges, ez a dolog, csak erőteljesen politikai támogatást kellene, hogy kapjon ez a dolog, hogy a gyakorlatban is alkalmazható legyen. Én azt hiszem, hogy sok problémát csökkenteni lehetne ezzel, amelyel jelenleg szembe kell néznünk. Az őssejt kutatása kapcsolatban pedig elolvastam nagy figyelemmel a módosító indítványokat. Az ITRE részéről például Mikolázsik Szaborszka és más kollégák által benyújtott módosító indítványokat támogatni tudnánk. Nyilván vannak jogi okok, amik ezek mellett szólnak, és én próbáltam annak alapján, amit Buzsoly kolléga javasolt egy kompromisszumos indítványt benyújtani, ami Buzsol úr ötletét támogatná, hogy a különböző alternatívákat meg kellene vizsgálni. Itt nyilván nem egy-két alternatívára gondolok, hanem mindent, ami a jövőben lehetővé válik. Azonban azért én itt óvatos lennék, hogy az embrionális ősejt kutatást az Európai Unió támogassa, vagy ne támogassa, hogy ebbe a kérdésben azért legyünk óvatosak, mert nem fogunk tudni kompromisszumot találni, ami széles körben támogatásra találna, nagyon sok nyugtalanságot és vitát váltanak ki ez a kérdés, ezért én azt mondanám, hogy van 600, majdnem 600 módosító indítványunk. És azt mondtuk, hogy mi a mi három fő területünkre, élelmiszerbiztonság, környezetvédelem és egészségügyre fogunk korlátozni. Én azt javasolnám, hogy ezeket a témákat talán tegyük félre, és ezeket a területeket talán az ITRE és a jogi bizottságnak adjuk át, tehát mi ne harcoljunk ezeken a területeken, mert nem vagyok biztos benne, hogy kompromisszumot sikerül az itt tapasztalható eléggé eltérő pozíciók között. És végső soron ez nem a mi fő területünk, az etikai és jogi területekről beszélünk, amik ért inkább más szakbizottságok a felelősek. Én azt gondolom, hogy okosabb lenne ezeket félretenni. Köszönöm szépen. Péter Líze, mondja az elnök, és Judit Mekisz következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak, hogy ilyen egyértelműen ismertették az álláspontjukat. A Horizont 2020 20 a költségvetés egy harmadát jelenti, ez egy hatalmas forrás, hogy az új gazdaság ügyét előre vigyük, munkahelyeket teremtsünk, növekedést teremtsünk. A kérdés az, hogy mire fordítsuk a pénzeket. Szétaprózottan, legkülönbözőbb célokra, és vagy pedig sokkal inkább le akarjuk írni az eredményeket, amit el akarunk érni, a célokat, amire akarjuk fordítani ezeket az eszközöket, és azután ennek a kitöltését majd rábízunk a váltokra, a bizottságra itt egy kicsit túl, preskriptívek vagyunk, túl sok mindent akarunk előírni arról, hogy mik legyenek a tartalmak, ahelyett, hogy az elérni, elérni kívánt eredmény tekintetében lennénk ilyen fontosak. Három fontos társadalmi kihívást akarunk elérni, erre akarunk megoldásokat találni. Az egyik a demográfiai kihívás, az öregedés, és minden, ami ezzel összefügg azután az egyre inkább terjedő urbanizáció, ez nagyon sok kihívást jelent a közlekedés kézben tartatósága számára, és végül a harmadik a klíma, az energia, nyersanyagok, biológiai sokszínűség, erőforrás hatékonyság hogyha túl prescriptívek vagyunk, akkor elfelejtjük azt, hogy ezen témák közül nagyon sok eh, egymással összefügg, és hogyha ezeket külön-külön eh, dobozokba rakjuk bele, akkor nem tudjuk őket összekapcsolni, pedig pont ez lenne a lényeg ennek a programnak. Szerintem túl nagyon sok eh, pénzt fordítunk a kutatásra. Jó, ez fontos, de Európa gyengessége abban rejlik, hogy a, ami az innováció, a, szer, a termékek és a szolgáltatások vonatkozásában a növekedés, a munkahely teremtésnek akkor adhatnánk nagy lökést, hogyha ezt helyeznénk a középpontba, a, az út végén, tehát ami mi történik a vállalatoknál, lehet még több tudás, persze, de a tudásnak a gyakorlatban történő átültetése lenne a legfontosabb és az összes többi kezdeményezéshez is kellene kapcsolódni, ökoinnováció például, ez egy igazi push lehetne, ez nagy lökést adhatna, ezt persze nem kell leírnunk, hogy hogyan kell mindent megvalósítani. Szívből támogatom más kollégák által elmondottakat a vízről. A víz rendkívül fontos, és az egyik legnagyobb hívásként kell ezt emlegetnünk. Európában látjuk, hogy bizonyos részeit Európának elárasztják, árvizek teszik tönkre, más részeken nagy az asszály, a szárasság, tehát Európát ez jellemzi, ez a, Európának ez a sajátossága sok lehetőséget rejt magában. És elnök úr, még egyszer szeretnék arra utalni, hogy mi itt Európában már nagyon sok programmal rendelkezünk. És időnként, ugye én már, már évek óta foglalkozom egy témával, és sokszor a fától nem látjuk az erdőt. Vannak itt különböző platformok, együttműködések, együttműködő szervezetek, innovation partnership, innovációs partnership, aztán itt vannak a kicek, a technológiai intézet, de ez minden politika szétaprózódik, és a, az alapokkal, források is szétaprózódnak, ezt pedig már nem engedhetjük meg magunknak. Itt Európában egy lapra kell tennünk mindent, ez pedig a kiválóság és az innováció. És itt nem engedhetjük meg magunknak a, még a kompromisszumokat sem. Köszönöm. Köszönöm szépen Judit Merkéznek, és végül, de nem utolsó sorban, Kogovics kolléganői a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönetet szeretnék mondani az előadónak is, aki ezzel a nagyon fontos dossziéval foglalkozik, a Horizont 2020 nagyon sok ember számára a reményt jelenti. Reményt hoz ez az egészségügy területén, és abból a szempontból is, hogy végül is a tudás átadását akarjuk előmozdítani, aminek az eredményképpen sok új munkahely is létrejöhet. A módosítókban, amelyeket benyújtottam, és amit a kollégám támogat, én az egészségügy területére koncentráltam, helyeztem a hangsúlyt. Ez egy rendkívül fontos komponens a népesség előregedésének a szempontjából is. Az összes rendelkezésre álló technológiát fel kell használnunk, és a telemedicína nagyon hasznos lehet, hogy ezzel tudjuk csökkenteni a nagyon hosszú várakozási listákat a kórházakban, klinikákon. A nagyon zsúfoltak a váró termek, és ugyanakkor talán keveset teszünk az egészséges életmód promotálásáért. Az egészséges élelmiszernek nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítanunk. Tudnunk kell azt, hogy mi egészséges, hogy mit kell ennünk. Ez rendkívül lényeges, ugyanis az egészségünk nagyon nagy mértékben függ attól, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe, mit eszünk. Ezek olyan szempontok, amelyekkel foglalkoznunk kell, mert ezek nagy mértékben befolyásolják az életünket, és az innováció tudás átadás fontos eh, eszköz lehet. Egy másik kérdés a gyorsaság. Nem elég, hogy legyenek innovációk. Ezek az innovációk, eh, ha nem valósulnak meg gyorsan a gyakorlatban, akkor nem, nem hasznosulnak igazából. Ezért kérem, hogy támogassák a kollégák a módosító indítványaimat, és meg vagyok győződve arról, hogy mindenki számára hasznos lesz a mi munkánk eredménye. Köszönöm szépen, Kokovics asszony. Valóban azért dolgozunk, hogy ebből mindenkinek haszna származzon, és ennek a programnak is ez a célja. Mielőtt megadom a szót a vélemény előadójának, a bizottságot kérem arra, hogy tegyen észrevételeket, vagy válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az előadónak, az árnyék előadóknak és a szakbizottság tagjainak eh, a remek munkát, amit végeznek. Néhány észrevételt szeretnék fűzni a legfontosabb felvetésekhez. Először is Alá kell húznunk azt, hogy a bizottság javaslata egy rendszer szerű kihívásokon alapuló válasz kíván adni a legfontosabb társadalmi kihívásokra, és ezt a megközelítést végig követjük. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, és a kellő rugalmasságot is biztosíthassuk, hiszen itt egy 7 éves programról van szó, egy sor kérdés kapcsán a túl részletes leírást el kell kerülni. Egy túl preskriptív készítés azt eredményezheti, amit nem akarunk, hogy esetleg kizárunk olyan lehetőséget, amikre, amiket később szeretnénk bevonni ezekbe a programokba. Most kitérnék konkrét megjegyzésekre, felvetésekre. Először itt van az egészség kérdésköre hogy köszönjük a rugalmasságot az előadónak az őssejtekkel kapcsolatban. Azután itt van a szabadalmazhatóság kérdése, ebben is egyetértünk, és egyetértünk abban is, hogy nem szabad itt túl preskriptíveknek lenni, nem szabad előírni mindent, nem szabad túl sok listát adnunk, például a betegcsoportokról, egyebekről. Abban is egyetértünk az előadóval, amit arról mondott, hogy legyen egy külön rész, ami az ökoinnovációval foglalkozik. De ez nem teljesen helyes megállapítás, mert részben már lefettük ezt a TEN-5-ben, ahol nem csak a technológiák kapcsán beszélünk erről, hanem mint a társadalmi innovációról is. Ne tévesszük szem elől, azt, hogy a fenntartható fejlődés egész kérdése a Horizon 2020 minden programjában jelen kell, hogy legyen, minden egyes rész elemében ez, ez a gondolat benne kell, hogy legyen. Egy nagyon fontos kérdés, többen is kihangsúlyozták a jelentőségét, a víz. Valóban már különböző szekciókban, javaslatunk különböző részeiben szólunk erről hogy egy külön részt hozzunk létre, elhangzott egy ilyen javaslat, ez talán nem a legjobb megoldás lenne, hiszen a víz kérdéskörét különböző szempontokból kezeljük. A víz hogyan függ össze a klímaváltozással, azután a vízgazdálkodás kérdése, különböző vízkezelés, szennyvízkezelés, de kapcsolódik a víz az ökoinnovációhoz is természetesen. Elhangzott egy kérés, legyen nagyobb transzparencia. Egyetértünk ezzel, és már a hetedik kutatási keresprogramban is beszéltünk arról, hogy a tudományos publikációhoz való hozzáférés biztosítani kell, illetve az EP7 környezetvédelmi része ennek a kísérleti munkának a része volt. Ezt a megközelítést erősítjük a, és érvényesítjük a Horizont 2020 programokban is. Végül, nem utolsó sorban, a költségvetésről is néhány szót. A bizottság javaslata egy nagyon érzékeny egyensúly eredménye ha által lefedett szakpolitikai területek között kellett megteremtenünk egy érzékeny egyensúlyt. A parlament saját MFF kontaktcsoportja a, ellenzi az ágazati megközelítést, hallottuk, de hát végül is ezt majd önöknek kell eldönteni. Azt hiszem, kitértem a legfontosabb felvetésekre, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam, és természetesen örömmel adunk technikai segítségnyújtást is bármivel kapcsolatban, ami hasznos lehet az önök számára. Köszönjük szépen a bizottság részéről, most pedig akkor Busoly úrnak visszaadjuk a szót a jelentéstevőnek, hogy reagálhasson ezekre a felvetett kérdésekre, hozzászólásokra a kollégák részéről. Parancsoljon! Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Elnézést, a bizottság. Kérem, hogy kapcsolják ki a mikrofont. Köszönjük. Köszönöm. Nos, nagyon rövid leszek. A legsűrűbben használt kifejezés a fontos szó volt. Valóban egy nagyon fontos, lényeges tárgyról van szó, ami azonban nagyon komplex és nagyon bonyolult, és ezért köszönöm az együttműködést a bizottságnak, a saját frakcióm részéről és az önök részéről is tanácsadók dolgoztak együtt, és segítettek engem abban, hogy ezt a sok-sok elképzelést összeállítsam. Madame Guty Cortineznek a felszólalását megjegyeztem, főleg amit a kompromisszumokról mondott, és elmondhatom azt is, hogy a program struktúráját nem kívánom módosítani. Nagyon sok olyan módosító érkezett, amelyet ö, nyugodt szívvel tudok ö, támogatni, és természetesen egyetértek azzal, hogy ö, a víz kérdését alá kell húznunk, a kutatást jobban hozzáférhetővé kell, kell tenni az egyetemek számára és azon emberek számára, akik egyszerűen nem tudják megengedni maguknak anyagilag, hogy hozzáférhessenek a nagyon specifikus ö, ö, háttérirodalomhoz, szakirodalomhoz. A személyre szabott orvoslás a kapcsolatban elhangzottakat én is ö, osztom. Ambiciózus célkitűzésről van ugye szó, de hogyha lesz siker, ezen a területen, akkor azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabban fogunk tudni bizonyos betegségeket kezelni kevesebb költségből. Úgyhogy ez egy jó input lehet a személyre szabad orvoslásban ebben a keretben. Evans asszonynak tudom mondani, hogy köszönöm a kedves szavait, azt vártam, hogy ő és a kollégái leginkább a klímaváltozásra fognak koncentrálni, mert a magam részéről is a klímaváltozás, a megújuló, illetve az energia hatékonyság mind-mind nagyon fontos szerepet játszanak. Ezt az eszközt más szakpolitikai eszközökkel fel kell használnunk arra, hogy támogassuk a klímaváltozás hatásainak a csökkentését, illetve hát az ellene való hatékony fellépést. Korza asszonynak tudom mondani, hogy persze egyet értek azzal, hogy hozzáférhetővé kell, hogy tegyük, és terjesztenünk kell a kutatási eredményeket, főleg, hogyha az ősejtekre gondolok. Másoknál is előfordult ez a felvetés, ugye? Azt mondtam, hogy kompromisszumos megoldásra fogok törekedni, igyekszem, hogy ezen a nagyon érzékeny területen, eh, ami az sejteket illeti kompromisszumra jussunk. Erről szólt Líze, képviselőtársunk is. Teljesen egyetértek, amit a gyermekek, eh, gyermekbetegségekről szólt, és ami pedig a védekezést illeti, ezt is eh, feljegyeztem. Márkezis asszonynal is egyetértek, persze, a nagy célkitűzésekre is koncentrálnunk kell, és ne legyünk túl pre- preskriptívek, ne írjunk elő mindent, úgyhogy egyszerűnek kell megtartanunk a szöveget, hiszen ez az itre is kerül. Ugyanakkor azzal arra is koncentrálnunk kell, hogy mi a lényeg. Ez a legfőbb oka egyébként annak, hiszen hát tudják, hogy több mint 200 módosító érkezett, de ez az oka annak is, amiért a lényegre koncentrálok, és mindenkit kérek arra, hogy próbáljunk kompromisszumra jutni az egyes kérdésekben, ahol lehetőség nyílik erre. Kokivicsi asszony felszólalását is támogatni tudom, hogy bizonyos területekre, mint például az egészségügyi területre koncentráljunk. Nagyon sok kollega felvetette egyébként, hogy ez a helyes irány, és hogy az eredményekre koncentráljunk. Miután mindezt elmondtam, a nyári szünetet arra fogom felhasználni, hogy a kompromisszumokat előkészítsem, szeptemberben pedig várom, hogy újra együtt dolgozhassunk, és jó megoldásra jussunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bosoly úr. Péter Líze kezdeményezte azt, hogy limitáljuk a módosítók számát, ezt feljegyeztem, a korábbiakban is volt már erről szó, úgyhogy megszívlelem ezt a felkérést, majd megpróbálom feljebb előterjeszteni, nyilván itt sok mindent kell mérlegelni, és be fogok számolni arról, hogy milyen döntés született. Szeptember 19-én fogunk itt a szakbizottságban szavazni, a plenárison pedig novemberben lesz a szavazás. Végezetül lesz még egy bejelenteni valónk. Itt a kezemben látják a módosítókat. Szeretném kérni, hogy aki a leg legközelebbi alkalommal el szeretné vinni, vagy szeretne vele dolgozni, velük dolgozni, az el magával, mert hogyha még egyszer ki kell nyomtatni a következő ülésre, akkor minden nyelven 40 ezer oldalnyit tenne ez ki, úgyhogy szeretnék mindenkit kérni, vagy az asszisztenseket megkérni arra, hogy vigye most magával, hiszen erőforrás hatékony Európát szeretnénk, és akkor jó lenne, hogyha ezt a gyakorlatban itt megkezdenénk valóra váltani. Mindenkit szeretnék, mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, és akkor a 19-es, módos, 19-es napirendi pontunk, a következő ülésünk időpontja szeptember 6-án, most pedig akkor mindenkinek szeretnék köszönetet mondani az első félévi munkáért. Nagyon könnyű volt számomra is, ez az első fél év elnökként, a titkárságnak is szeretnék, Uber úrnak, a támogatásért köszönetet mondani, és nyilván minden munkatársnak, asszisztensnek és kollégának, és a tolmácsoknak is, hiszen a tolmácsok nélkül nem nagyon jutnánk előre. Pihenjenek ki minket, és aztán augusztus végén, szeptemberben folytatjuk. Remélem mindenki egészségesen érkezik vissza, mindenki töltse fel magát, azt hiszem elég sok mindent megmozgattunk az utó, utóbbi hetekben, hónapokban, de ugyanúgy van is még tennivalónk a második fél évben. Ezzel lezárjuk ezt az ülést, szép szülidét kívánok viszontlátásra!